E, bizottsági nyilatkozat az Európai Migrációs Agenda külső vonatkozásának jelenlegi helyzete egy új migrációs megalapodás felé címmel. Természetesen a bizottság kap először szót. Timmermans úr parancsoljon. Uh, Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Molgarini asszonynal nagy öröm számunkra, hogy ma itt lehetünk önökkel. Ahogy önök is tudják, az elmúlt két hónap során szorosan együttműködtünk az Európai Parlamenttel az embercsempészek témájában Törökország és Görögország között, hogy milyen szörnyű mm, halálesetek száma az égéi tengerben. Az emberek most már nem az égei tengerben fulladnak meg, és most már sokkal kevesebben jönnek át Törökországból. Azonban ha a földközi tenger déli részét tekintjük, az emberek ott halnak meg, fulladnak a tengerbe, ö, embercsempészeket találunk, új ö, üzleti tevékenységek keretén belül, úgyhogy még messze nem ö, értünk a munka végére. Megoldásokat kell találnunk, fenntartható megoldásokat mindkét területen. Ezt a helyzetet egyszerűen nem viselhetjük el, hogy ilyen számban halnak meg emberek, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megállítsuk ezt a folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a harmadik országbeli származási tranzitországokkal még szorosabb együttműködést kell folytatnunk hosszú távon a megoldás keresés érdekében, de most azonnal is. Nekünk, és mikor azt mondom nekünk, az EU-ra és a tagállamokra gondolok, össze kell fognunk. A tavalyi következtetések keretén belül, a valetai ülésen belül is együttműködést kell kialakítanunk a migrációs kérdésben a harmadik országokkal. Önöket, az Európai Tanácsot, a tagállamokat, az Európai Beruházási Bankot kérjük arra, hogy teljes mértékben támogassák mindezt. Ezen keretek között úgy gondoljuk, hogy az EU intézmények, a tagállamok, a harmadik országok kell, hogy összefogjanak, hogy a migrációs hullámot megállítsák, és jól kezelhető megoldást találjanak. Eredményorientált megközelítésre van szükség, hogy minden tagállami eszközt, forrást erre a célra összpontosítsunk. Azt javasoljuk, hogy mindenféle ösztönzőt felhasználjunk annak érdekében, hogy a harmadik országok hatékonyan együttműködjenek velünk, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy akik nem hajlandók erre, ennek következményeit is úgynevezett módon élvezzék. A tagállamoknak igenis fel kell vállalniuk saját részüket ebben a feladatban, forrásaikat is biztosítani kell erre. Együttműködni kell annak érdekében, hogy kollektívan léphessünk fel, ugyanis együtt sokkal többet el tudunk érni. Ami az operatív megoldásokat illeti, rövid távon a földközi tengerben életeket kell megmentenünk vissza kell küldenünk azokat, akik nem jogosan tartózkodnak itt, segíteni kell a menekülteknek, hogy maradjanak inkább otthon, és ne ilyen veszélyes útra vállalkozzanak. Ami a migrációs hullámot illeti, akiknek szükségük van erre, segítenünk kell abban, hogy jogosan tartózkodhassanak itt a menekültek letelepítésének elősegítésével például. Az egyes országok sajátosságait figyelembe kell vennünk, azon országok helyzetét is, akiknek nagy mennyiségben kell befogadniuk menekülteket. Így megoldható megoldásokat, előnyöket kell nyújtanunk a harmadik országoknak, a, elsősorban a menekülteknek, és természetesen az Európai Unnak is. Jordánia, Libanon, Nigéria, Szenegál, Mali és Etiópia volt az első néhány ország, ahol tevékenységünket elkezdtük. Ezen kívül Tunézia, Líbia is a következő körbe került. Oda kell figyelnünk a határok kezelésére is. Az afrikai alapot meg kell erősíteni azonnal 500 millió euróval az Európai Fejlesztési Alapból. A tagállamok figyelmét felhívjuk arra, hogy ők is kivegyék a részüket ebből, hogy egy milliárdot érjünk el ez már most is lehetséges, de ez csak a további forrásokról szól, de még fontosabb az, hogy mi az EU és a tagállamok jobban mobilizáljuk a már rendelkezésre álló alapokat, hogy összesen 8 milliárd euró álljon rendelkezésre, hogy az elkövetkezendő 5 év során támogassuk ezt a folyamatot. Ami a hosszabb távú kihívásokat illeti. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy a származási országban is többet tegyünk annak érdekében, hogy az embereknek ne kelljen elhagyniuk hazájukat. Ezért a hagyományos fejlesztési együttműködési kereteket felül kell vizsgálnunk, és a magánbefektetők lehetőségeit elősegíteni. A régiókon segítenünk kell, a stratégiai beruházási alapok rendelkezésre bocsátásával, hogy új beruházási alapot hozzunk létre a magánbefektetések elősegítése érdekében a fejlődő országokban, elsősorban Afrikában, illetve az EU szomszédságában. Így 3,1 milliárd eurót tudnánk biztosítani egészen 31 milliárdos beruházási keretre, de aztán 62 milliárdot is elérhetnénk, hogyha a tagállamok is segítenek. Meg vagyok győződve arról, hogy így konkrét eredményeket tudunk majd partnereinkkel együtt felmutatni, amihez viszont az összes EU intézmény, tagállam és partner kötelezettségére szükség van. Köszönöm, elnök asszony, a lehetőséget. Very much. Köszönöm szépen. Köszönöm, alelnök úr. Most Mogherini asszonynak adom meg a szót főképviselőként. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék én is csatlakozni a fájdalom azon érzületének kifejezéséhez, amiről itt tegnap szó esett, hiszen Gianluca Bonanno elhatál, elhalálozott. Nagyon ö, sokat cseréltünk eszmét az olasz parlamentben is, most is biztos, hogy ellentétes álláspontokat foglalnánk el, de mindenek előtt emberi lények vagyok, és ezen hatalmas fájdalom kapcsán szeretném együttérzésemet nyilvánítani a családnak, mindenek előtt a feleségének, gyermekeinek, családtagjainak és a politikai frakciójának itt és Olaszországban egyaránt. The uh, issue we are debating today. Uh, Rátérve a mai vitánk tárgyára, Franciaország és a többi kollégánk az Európai Bizottságnak velünk együtt, közösen azt gondolom, hogy nagyon komoly üzeneteket állítottak össze, politikai üzeneteket, illetve egy erős tényanyagot, kötelezettségvállalásokat, amelyeket ma szeretnénk önöknek bemutatni, illetve abban a reményben tesszük ezt, hogy a parlament, a tanács és a többi intézmény is mögénk áll ebben. Az első üzenetünk itt ülünk együtt, múlt hónapban is így történt ez az SDG témakörében, és össze kell kapcsolnunk az együttműködésben a különböző eszközöket, a külső és a belső lehetőségeket annak érdekében, hogy stratégiai rálátást nyerjünk a különböző intézkedésekhez nem csak Franciaországnak, hanem a szolgálatok csapatának és szeretném az együttműködést megköszönni az utóbbi évekre visszatekintve. A második üzenetünk, hogy paradigmaváltást kell végrehajtanunk. Az eddigi narratíva felől el kell térnünk, hiszen eddig arról volt szó, hogy európai migrációs válságról beszélünk. Ez nem csak Európát érinti már, hanem ez már egy Afrikán belüli, Ázsián belüli népvándorlás is, és nem csak egy Európába irányuló bevándorlási törekvés. Tehát egy világméretű jelenség, világméretű megközelítést igényel. Tegnap New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsa előtt beszéltem, illetve eszmét cseréltem a főtitkárral és A szeptemberi ENSZ közgyűlés margóján tartunk majd megbeszéléseket. A következő csúcs találkozónk témája az lesz, hogy minden regionális intézmény, illetve a, a világ összes országa számára feladatokat jelent ez. Európa is igyekszik megtenni a magáét. Életeket mentünk a tengeren, és ez már sok ezer életmegmentését jelenti. És nem csak a vízbe fulladók mentéséről van szó, hanem sok ezren már a sivatagban, mielőtt a tengerhez érnének, életüket vesztik. Ez ellen is fel kell lépnünk. És ez egy új megközelítést igényel partnerség keretében. Globális partnerségekre van szükség, hiszen itt egy világméretű jelenséggel állunk szemben. A harmadik határozott üzenetünk, hogy a partnerségi megközelítésünk keretében elsősorban a közvetlen szomszédságbeli országokkal kell együttműködnünk, Jordánia, Libanon, illetve a földközi térség más országaival. Erről korábban már döntést is hoztunk, illetve megkezdődött a végrehajtás. Valamint nagyon oda kell figyelnünk Afrikára. Demográfiai, gazdasági okokból, illetve az egyenlőtlenségek és az éghajlatváltozás okán Afrika továbbra is fő kibocsátó kontinens lesz a migrációs folyamat mögött, és ez nem fog megoldódni rövid távon. Stratégiai megközelítésre van szükség, közép és hosszú távon gondolkodva, hogy az egyenlőtlenségeket kezeljük, illetve azokat a szakpolitikai hiányosságokat, amelyek az alapvető oka a népvándorlási törekvésnek. És az Afrikával ápolt kapcsolatainkat ennek mentén igyekszünk stratégiai partnerségi alapra helyezni. Rátérve a tényekre, kötelezettségvállalásokra, Franciaország már említett a számokat, a gazdasági vállalásainkat, az afrikai alapot megnöveltük 500 millió euróval, ez már 2,3 milliárd eurót jelent összességében az EU részéről a migrációval kapcsolatos kérdések kezelésére. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy várjuk a tagállamoktól, hogy ugyanilyen mértékű forrásokat bocsássanak rendelkezésünkre. Azután megújított partnerséget indítottunk újra a prioritást jelentő országokkal. Jordánia, Libanon már a londoni konferencia során megállapodott velünk, most tartunk a végrehajtásnál. Nigériát, Nizsert, Szenegát, Málit és Etiópiát határoztuk meg még további kiemelt országként. És az utóbbi 7-8 hónap során el is indítottam velük az egyeztetéseket, a tárgyalásokat. És nem csak a kormányzati, hanem a civil társadalom szintjén is, ahol megvizsgáljuk, hogy melyik területeken konkrétan mire van szükség, akár lemenve a városok a falvak szintjére hiszen a gazdaság, illetve az változásai néha az emberi jogsértések miatti nehéz helyzetben segítségre szorulnak. Célzott fellépésre van szükség ott, ahol ez szükséges, és a kölcsönösen előnyös helyzetet keressük. Tehát elsősorban afrikai beruházásokat kell kezdeményeznünk, illetve elindítanunk kölcsönösen előnyös, nyertes-nyertes partnerségre törekszünk az együttműködésben. Tehát közös sikerre törekszünk. Kibocsátó, illetve tranzit és célországként is támogatásunkra szorulnak ezek az országok, hogy jobban tudják a menekült áradatot, illetve a migráns folyamatokat kezelni. Ez hatósági, illetve infrastruktúra támogatást és minden egyéb tekintetű támogatást is magában foglal. A megközelítést tekintve Franciaországtól hallhattuk, hogy külső beruházási tervet indítunk el, ami kopernikuszi fordulatot hoz, úgy gondolom, a fejlesztési együttműködés terén. Ezt a fejlesztésért felelős miniszterekkel egyeztettük is az utóbbi két külügyi tanácsban, és főleg afrikai beruházásokról van itt szó, intelligens módon befektetve az európai közpénzeket, illetve a magánforrásokat. A magánforrás bevonásától sem riadunk vissza, és az EIB szintén részt vesz szavatoló intézményként. Levonjuk az eddigiek tanulságait, a korábbi tévedésekből okulunk, és hosszú távú beruházási tervet fogunk a partnereinkkel együtt életbe léptetni, ami infrastruktúrafejlesztést, szociális fejlesztést, munkahelyteremtést, illetve a növekedés elősegítését fogja célozni ezekben az országokban. Azt gondolom, és zárásképpen erről szeretnék szólni, hogy itt közvetlen és stratégiai eh, támogatást, segítséget tudunk nyújtani amely kiegészíti koherens módon, következetes módon a tavaly elfogadott javaslataink végrehajtását. A külső intézkedéseink keretében arra támaszkodunk, hogy a valettai csúcson már kiváló döntéseket sikerült hoznunk afrikai barátainkkal, partnereinkkel, és arra is építünk, hogy az utóbbi egy évben sikerült szélesíteni, illetve erősíteni a közép- és rövid távú együttműködésünket, és köszönöm szépen, elnök. Köszönöm. Kezdjük a frakciók felszólalásait. Weber úr első. Tisztelt kollégák, elnök asszony, alelnök asszony. A migráció a fontos téma itt ebben az időben, erről még sok vitát fogunk folytatni. Az alapvető az, hogy itt két oldala van az éremnek, egyrészt segítségre, a partnerségre igent mondunk, ezt erősíteni kell, és részről az is világos, hogy Európát védeni kell az új bevándorlási hullámok, migrációs hullámoktól, hiszen ettől félnek az európaiak. Ez tehát az érem két oldala, amelyre figyelnünk kell. Fontos az, amit a két bizottsági képviselő elmondott, tehát azt kell közvetítenünk a polgároknak, hogy Európa egységes és jó bizottsági javaslatok vannak, akkor Európa teljesíteni tud. Balkánon hónapokig nagyon súlyos volt a helyzet, most visszaállt a rend, az embercsempész bandák bilincsbe kerültek, és legalább a gátat szabtunk a vízbe fulladásos esetek számának, kevesebb ilyen eset fordul elő szerencsére. Törökországban néhány százmilliót ruháztunk be, a helyszínen segítünk, és ez a dolog működik. Valamennyien tudjuk, hogy itt egy hosszú távú fejlesztés kezdetén vagyunk, hogy kezelni tudjuk a migrációs kérdést, tehát a jogszabályokon dolgozni kell. A néppárti frakció nevében a Koszkedit külön köszönetet mondok, és ez megmutatja, hogy együtt igenis teljesíteni tudunk a biztonságos harmadik országok vonatkozásában is. Aztán vannak még más jogszabályi témák is. A jelenlegi számok szerint az afrikai Trust Fundot, illetve a tagállamok kudarcot vallottak, csak 81 milliót kaptunk a tagállamoktól mindez ideig, a tanács nincs jelen. Kicsit fel kellene, figyel, fel kellene hívni a tanács figyelmét, hogy a valetai ígéreteket be is kell váltani. Ez az első lépés, kollégák. A második lépés az, hogy stratégiaiak hogyan kezeljük ezt a kérdést, az afrikai szomszédaink kérdését és a kontinensünk sorsa, Európa sorsa nagyon szorosan összekapcsolódik az afrikai kontinens fejlődésével. Ezért köszönöm azokat a javaslatokat, amelyek most érkeztek a bizottságtól, Federica Mogherini, Franz Timmermans részéről, és Hán biztos urat is meg szeretném említeni, akik szintén együttműködtek ezen javaslatok kidolgozásában. Ez egy jó alap tudatosá tesz minket, hogy 2050-ben Afrikában már kétszer annyi ember élhet, mint most. Ez egy nagyon fontos téma, és erre Európának választ kell találnia. Az egyik igazság az, hogy foglalkoznunk kell ezzel a problémával, komolyan kell azt vennünk, mégpedig saját érdekünkből kell ezt tennünk, ezért kell ezzel a kontinenssel foglalkoznunk. Több pénzt kell beruháznunk, nagyobb jólétet kell leadnunk, úgymond, jobban kell felhasználnunk a forrásokat, amit már rendelkezésre bocsájtottunk, és új utakra is kell lépnünk. A néppárti frakció szeretnék kiemelni, hogy az hogy egyfajta új EFSZ-t hozzunk létre Afrika számára, ez számunkra egy konstruktív elképzelésnek tűnik, és nyitottan állunk vele szemben. A kereskedelempolitika is felvetődött fontos eszköz az EU kezében, a kereskedelempolitika révén lehet partnerséget felépíteni, európai perspektív perspektíva helyett többet kell az afrikaiakat középpontba helyezni, de világosan kell szólnunk, ha egy afrikai partnerünk nem működik együtt, például az illegális bevándorlók, a kiutasított menekültek visszafogadását illetően, ha az ország nem kooperál, akkor legyünk következetesek a kereskedelmi politikánkban is. Nem lehet tovább folytatni a bevált gyakorlatot, éppen ezért az afrikai partnereinkkel őszintén kell beszélnünk kollégák, még néhány gondolat. Itt a vita során beszéltünk a Blue Cardról és a legális utakról is a bevándorlást, illetően a frakcióm konstruktívan akar együttműködni a kérdés megoldásában. A Blue Cardot tovább kell fejleszteni, de szeretném, ha elgondolkodnánk azon, hogy továbbra is az EU-ban több millióan vannak munkanélküliek, több millió fiatal munkanélkül van Dél-Európában munkanélkül, és azért a frakcióm szeretné világosát tenni, hogy a blokád nem jelentheti azt, hogy most itt új utakat nyitunk meg, még több gazdasági migránsot hozunk az EU-ba. Először is az európai ifjúság jövőjére kell gondolnunk, mielőtt az afrikaiakra gondolnánk. Köszönöm a mostani javaslatokat, Európa közösen úr lehet ez a helyzeten, és ezt meg is fogjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mielőtt a következő hozzászólónak adnék szót, el szeretném mondani, hogy most nem lehet kékkártyás kérdést föltenni, majd az első kör után. Pitella úr, parancsoljon! Grazie. Köszönöm a szót. Tisztelt alelnök asszony, kedves kollégák! Mondjuk ki az igazat. Szerintem egyszerűen nem rendesen láttunk az elmúlt évek során. Előttünk egy fiatal kontinenst láttunk, amelynek rengeteg a problémája, de a lehetőségei is. És főleg az volt a probléma, hogy ezen a kontinensen nem szabad megosztanunk ezt a kihívást hogyha azokra a nagy kihívásokra gondolunk, amelyek minket és Afrikát is illetnek, a terrorizmus elleni harc, de Afrika nélkül a terrorizmus elleni harcot hogyan tudjuk folytatni? Hogyan csináljuk Afrika nélkül, hogy megbirkozzunk a bevándorló hullámmal? Mi a helyzet a gazdasági, kulturális és egyéb fejlődéssel? Egyszerűen Afrika partnerünk Egyszer el kell mondanunk az igazságot az olasz kormánynak, az Európai Bizottságnak köszönhetően, és köszöntet szeretnék mondani Franz Timmermansnak, Federica Morgherininek és mindenkinek. De már is a konkrétumokra térek. Először is, mi a helyzet a pénzügyi forrásokkal? Itt mindent megtettek, amit csak lehet. 500 millió euró áll rendelkezésre, ez reális körülmények között tényleg a maximum. De azt nem tehetjük meg, hogy beszélünk, és aztán pénz meg nincs. Tehát a tagállamokra ez igaz. Aztán ott van a multiplikációs mechanizmus. Itt oda kell figyelnünk arra, hogy a bank is része legyen az irányításnak. De a háromás projektokat nem lehet ilyen mennyiségben finanszírozni, főleg Afrikában. Egyszerűen oda kell figyelnünk erre, hiszen tudnunk kell, hogy az afrikai projektek bizony kockázatosak. Második kérdés. Kulturális politika, kompakt. Itt nem csak biztonsági programról van szó. Nyilván a bevándorlási hullámot könnyebben tudjuk majd kezelni ennek köszönhetően, de aztán oda kell figyelnünk a fiatal afrikaiakra, akik elveszik a fiatal európaiak munkáját. Hát meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen alapja van ennek, hogy ki tanulmányozza. A, a kompakt program nyilván elsősorban a biztonságot teremti meg, de politikai, gazdasági, civil, kulturális kapcsolatot alakít ki Európa és Afrika között, hogy végül is megállítsuk ezt az hullámot. Meg vagyok győződve arról, hogy egy olyan eszköz, amelynek segítségével végre nagy szövetséget tudunk létrehozni, nagy dolgokat tudunk végrehajtani, ami forradalmi jellegű lesz. Köszönöm szépen. Thank you. Next speaker is Madame Stevens. Stevens asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim. Az Európai Bizottságnak ma megvan az átfogó terve pénzügyi támogatást adunk a országoknak Afrikában. És ezen keresztül az embercsempészek ellen is fel tudunk lépni. Valamint az illegális bevándorlókat is vissza tudjuk küldeni. A földközi tenger térségében lévő országoktól együttműködést kérünk és várunk az EU javaslata az, hogy Tunéziába, mm, Egyiptomba, Maliba visszaküldik a bevándorlókat, és ezzel egyidejűleg a valódi menekülteket pedig letelepítjük. Ez a mantra. Közben folyik a határellenőrzés, és az aktív hozzájárulásoknak köszönhetően ezek a műveletek el is végezhetők teljes körű megközelítést kell alkalmazni. Ferhofstadt képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim! Először is szeretném közölni a bizottsággal, hogy nagy örömmel konstatálom, hogy milyen átfogó megközelítést dolgoztak ki az európai határőrizeti, illetve parti őrségi feladatok mellett dolgoznak a menekültügyi rendszeren, menedékjogi megoldáson. És egy kicsit személyesnek is érzem ezt, hiszen 99-ben volt az első Észak-Finnországban, Tamperében tartott európai csúcs találkozó, ahol elhatároztuk, hogy mostantól egységes európai migrációs és menedékjogi politikát fogunk kialakítani. 99-ben így döntöttünk, és 17 évvel később most már a közelébe jutottunk végre. Tehát én pozitívnak látom ezt az átfogó megközelítést. Kritikusabb hangot kell megütnöm viszont a migrációs megállapodás kapcsán a harmadik országokkal. A tisztelt bizottsági kollégák, hogyha úgy gondolják, hogy egyszerűen megismételhetik a Törökországgal kötött megállapodást, számos fontos problémát látok erre az esetre. Mert hogyha megnézzük az egy hete készült Amnesty International jelentését az Európa, Európai Unió és Törökország közötti megállapodással kapcsolatban, akkor mi azt mondhatjuk európai szemszögből, hogy számunkra ez haladás, kevesebben jönnek Európába, miközben a földközi tenger más területein egyre többen érkeznek. És felteszem, hogy a két dolog összefügg egymással. Tehát az a lényege a jelentésnek, hogy a menekültek számára ez egyértelműen nem jelent megoldást a problémáikra hiszen borzasztó körülmények között élnek, és több mint százezre rekedtek az ISIS és a Törökország által épített fal között kilométerenként építi a szíriai határon. Törökország ezeket a, a falakat, és ezek a menekültek nem kapnak menekültként védelmet, mert Törökország a Genfi Egyezményt nem ratifikálta, tehát nincs erre lehetősége, úgymond. Tehát ebből az következik, hogy a menekültek számára tragikus, drámai ez a megállapodás, ez egy problémát jelent. Tehát, hogyha ma ki akarjuk jelenteni, hogy ez lenne a megoldás, és a török megállapodást akarjuk egyszerűen kiterjeszteni a többi országra, akkor sajnos, sorry, azt kell mondjam, ez így nem a jövőbe mutató megoldás de nem mondhatjuk azt, hogy tessék, neztek itt a pénz, tartsátok meg a menekülteket. Ez így nem megy. Tehát a migrációs megállapodás, hát valódi partnerségre van szükség. És ebben vannak olyan trükkös elemek, amelyek együtt kezelhetők. Tehát nem általuk vagy általunk, hanem nekünk, európaiaknak közösen velük meg kell nyitnunk az idegenrendészeti befogadó központokat. Líbiában, Egyiptomban, Tunéziában, Libanonban, Jordániában, az észak-afrikai országok mindegyikében. És azután tudjuk majd ezt közösen kezelni, és eldönteni, hogy ki az, aki valódi menekült, ki az, akit le lehet telepíteni az Európai Unió területén. Ez az egyik lehetőség. A másik pedig, hogy az illető migráns, és különböző projekteket kell a tranzitországokban és a kibocsátó országokban létrehoznunk, hogy jövőképük lehessen ezeknek a bevándorló jelölteknek. És ezt együtt kell elérnünk, ne feledjük, hogy 4-5 százalékos növekedés jelenik meg Afrikában, illetve ennyivel kecsegtet Afrika, és a kibocsátó és a tranzitországokban ez a megoldás, ez az előremutató út. Tehát az nem elég, hogy odaadjuk a pénzt, amit már egyébként két évtizede ígérgetünk, sose kaptátok meg, de most megkapjátok, hogyha ott maradnak nálatok a menekültek. Ez, egy, ez nem egy korrekt megállapodás, szerintem én ellenzem ebben a formában. És remélem, hogy szinte véletlenszerűen valódi partnerségre sikerül majd lépnünk velük, illetve a határokon el tudjuk látni a feladatokat, a tranzitországokkal is együttműködünk, és egy ilyen javaslatot kéne elfogadnunk. Végül utolsó elemként arról szeretnék szólni, hogy mi a helyzet a kék kártyával. A blue card, a kék kártya nem is létezik, mert jelen pillanatban mindössze tízezer kék kártya van kibocsátva. Szerintem nem ez az optimális előrelépési lehetőség, Timmermans úr. Legyen egységes ez a rendszer, ahogyan a zöld kártya egységes az USA-ban. Tehát jelen pillanatban az EU-ban 28 különböző kékkártyás rendszer működik, ez így nem megy. Tehát nekünk itt az Európai Parlamentben az a feladatunk, hogy önökkel együtt nyomást gyakoroljunk az Európai Tanácsra, hogy a 28 rendszer helyett egyetlen egységes rendszer alakuljon ki. Ez legyen az eredmény az irányelvnek. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Spinelli képviselő kapja meg ezt. Köszönöm. A Migration Compactban hatszor kerülnek említésre a jogok, de a javaslat mond elnek, és féligasságokat tartalmaz. Ez egy kiutasítás rosszul ö, álcázva. Ugye azt mondják, hogy Törökország életeket mentett, igazából a halálesetek helye áthelyeződik. Májusban ezren haláloztak el a földközi tenger térségében. Azt mondjátok, hogy el akarjuk kerülni, hogy elmeneküljenek ezekből az országokból az emberek, támogatást ígérve nekik, de itt a határőrizethez és a visszafogadáshoz kötitek a segítségnyújtást. Ez egy diktátum ez azt jelenti, hogy vagy a saját menekült táborokban tartják az országok a menekülteket, vagy nem kapnak ö, támogatást. Akár Szíria, akár Líbia, akár Jemen, akár Afganisztán, Szudán, Eritrea ö, helyzetét ö, említhetem, ahonnan az emberek elmenekülnek. Azt mondjátok, hogy a menekültek ö, legyenek önállóbbak, rugalmasabbak, autonómabbak, maradjanak a származási vagy tranzitországokban. Tudjátok-e, miről beszéltek, amikor szemtelenül a rugalmasságot emlegetitek? aki ezt kitalálta, és elsőként az olasz kormányt vádolom, úgy véli el, hogy tiszta a keze és tiszta a lelki ismerete mindezek után. Itt rendszeres nemzeti jogsértésekről van szó, és egy szégyenletes egyezményről Törökországgal. mert most Timmermans úr, Mogherini asszony olyan politikákat folytatnak, amelyek a legszélsőbb jobboldal kér Európában. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. A következő hozzászóló Páksás úr képviselő úr. Ja, nem, bocsánat, mondja az elnök asszony, elnézést, Sargentini asszony következik, elnézését kérem. Thank you, Chair. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt elnök asszony, Timmermans úr az EU-törökországi megállapodásról beszélt ismételten, most pedig van egy új is, az afrikai országokkal való új megállapodás, ahol megpróbáljuk megakadályozni az Európai Bizottsággal azt, hogy a migrációt erre irányítsák. De mi a helyzet Törökországgal? Most azt mondjuk, hogy Afrika és az afrikai országok esetében látjuk a problémát, és próbálunk segíteni. De azt mondjuk, hogy Európaként vannak olyan populisták, akik azt mondják, hogy le kell állítanunk a migrációt. Úgyhogy nem igazán segítünk a menekülteknek. Nézzük csak a számadatokat. Nem tudom, hogy a javaslatuk elérhető -e a cél. Tavaly ilyenkor többen haltak meg, mint migranten geweest die de oversteek maken. Mi a helyzet ezzel a javaslattal? Hiszen az emberek még mindig meghalnak a tengeren. Úgyhogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk annak a lehetőségét, hogy hogyan tudunk még többet segíteni. A lényeg az, hogy nagyon sok esetben a szegénység miatt jönnek az emberek Európába. És erről kezdtük az eszmecserét, amikor a migrációt boncolgattuk. De ugyanakkor elszakadunk az alapvető dolgoktól. A cél az, hogy szegénységgel birkozunk meg, a Lisszaboni szerződésben is ez volt. De ugyanakkor a bizottság ezt a pénzt arra akarja felhasználni, hogy ne jöjjenek az emberek, és a határokat lezárjuk. Timmermans úr, ha lezárják a határt, akkor nem lesz senkinek mit ennie. Nézzék csak meg a fejlesztési miniszterek mit döntöttek, meg az OECD-ben alapvetően határokat emelnek, Bebizonyosodott a milléniumi fejlesztési célok vonatkozásában, hogy nem sikerült a célt elérni. Ma közös a célunk. Ön is említette, hogy a GDP 0,7%-os célkitűzését a felesztesi célok esetében egyszerűen semmilyen kifogással nem lehet elkerülni a mi országainkban. Yes, uh, thank you. Apparently there is a problem. Igen, köszönöm szépen. Úgy tűnik a német tolmácsolással adódott, de csak a német tolmácsolással van szó, úgyhogy igyekszünk megoldani. Most, eh, most már működik is, úgy tűnik. Um... Next speaker is Mr. Paxas. Paxas képviselő a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim! Ahogy tudjuk, a hűséget nem lehet megvásárolni. Rövid távú hatással számolhatunk a hűség területén. A kelet-afrikai országok esetében milyen lojalitást akar megvásárolni az Európai Bizottság? Néhány millióért szeretné, hogy ők megállítsák a migrációs áramlatot, mint Törökország esetében? Ez egy teljes naivitás ebben a formában. Hiszen a forrásokat fel fogják használni, a probléma viszont nem fog ettől megoldódni. Ahogy Cicero eh, mondaná, változnak az idők, változnak az erkölcsök. békét akarunk vásárolni a terroristáktól eh, Brüsszel, London, Párizs és más fővárosok számára? Fél év múlva erről a javaslatról higgadtan vitatkozhatunk majd. Meg fogom ismételni azt, amit elmondtam már a migrációs válság kapcsán, hogy a megállapodások az afrikai országokkal fő előfeltételként a határok biztonságosságát kéne, hogy előírják ebben a régióban. Tehát az összes támogató projekt előfeltétele az kellene, hogy legyen, hogy a békét és a stabilitást szolgálják ezekben az érintett országokban. Aztán a másik előfeltétel pedig a szigorú szakmai határfelügyeleti munka, szakszerű határőrizet kellene, hogy legyen ne engedjünk a kvóta szakpolitikának, mert ez olyan jelzést küldene a migránsoknak, hogy itt mi szeretettel várjuk őket és letelepítjük őket. És pontosan ezt nem akarják megérteni a migránsok, illetve a, az embercsempészek. Amikor ég az erdő, akkor útját kell állni a tűznek, és nem gerjeszteni és ne árusítsunk gyufákat a boltokban. Köszönöm. Vilimski képviselő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim. Hogyha az Európai Unió vezetőinek szólamait hallgatjuk, akkor az a benyomásunk, hogy ez a migrációs hullám tulajdonképpen egy politikailag akar dolog, és nem pedig egy jelenség és ugye láthattuk az arab félszigetet, ahogy káoszba süllyedt, Tunézia, Ali, Egyiptom, Mubarak, Libia, Gaddafi, most pedig Szíbi, Szíria, láthattuk Assadot, megpróbáltuk leküzdeni. Volt egy arab tavasz, ami jobb időket ígért, de aztán nem egy arab tavasz jött, hanem sokkal több probléma, és az első migrációs hullámok beindultak Európa felé. Nos, egyesek hangosan tapsoltak, de akik hangosan tapsoltak, azok például a német autógyártók, a Mercedes, az Audi és a BMW örültek annak, hogy itt az olcsó munkaerő be fog áramlani esetleg az országba, és ezáltal a nagy koncernek profitjai még inkább növekednek majd. Kérem, mondják el őszintén, hogy mit is akarnak, és milyen, hogy, milyen fatális politikát folytatnak. Ausztria nézőpontjából csak azt mondhatom, hogy nyitott szívvel állunk az emberek elé, akik segítséget és védelmet kérnek. Úgy volt ez 56-ban Magyarországgal, 68-ban Csehországgal, vagy akár a délszáv háborúkat követően. De most ezek az interkontinentális migrációs hullámok Ausztriát is elérték ahol is biztonságos harmadik országokon is átkelnek ezek az, ezek az emberek, és egy olyan pontra értünk el, hogy azt kell mondjuk elég, elég ebből, stop. És itt az Európai Unióban ugye biztonságos zónákat hozunk létre, de messze mutató stratégiákat nem alakítunk ki. Egyre többen és többen és többen jönnek Európába, és ezért ezek a hajók folyamatosan haladnak felénk. Köszönöm. Thank you. Next speaker. Köszönöm szépen. Zárjan Apulos képviselőnek adom meg a szót. Nos, a görög szigeteken vagy más menekültáborokban, Görögországban Nos, ott megrészegülhetünk-e az aranyhajnaltól? Gondoljunk arra, hogy mi történt Európában, mi történt volna Európában a háború után, hogyha valaki egy menekültáborban lett volna, vagy hogyha valaki egy sátorban kellene, hogy átvészelje a zivatart, a vihart, vagy éhinségtől szenvedne, és olyan ételten, amit még a kutyák elésen vetnek. Vannak olyan szervezetek, amelyek rengeteg pénzt kapnak az EU-tól, és semmit nem tesznek. A menekültek azt mondják, hogy épp, hogy csak túlélünk, jövőnk nincsen. A Törökországgal kötött megállapodás véget vetett a migráns áramlatnak, de rengeteg ember halálozik el továbbra is. A kormányokkal együtt Törökországra hagytuk a farkas szerepét, aki a bárányokra vigyáz. A görög kommunisták harcolnak ez ellen, és méltóság teljes elbánást kérnek ezen személyek szemére, akik jelenleg Görögországban vannak, hogy megfelelő szolgáltatásokat kapjanak. Köszönöm szépen, másik percben Mácola asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm ezt a vitát. Politikusokként nem csak tüzet kell oltanunk, hanem a migráció okaival foglalkozni. Egyébként csak kicsit túl keveset, túl későn teszünk. Elsősorban arra kell koncentrálnunk, hogy először is ne alakuljon ki ilyen helyzet. A migráció globális jelenség, de hatékony európai vezetésre van szükség, elkötelezettre. Európának túl kell lépnie ezeken az első körökön, és a körökre kell koncentrálni. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a bizottsággal együtt megfelelő pénzt kell biztosítani, hogy megfelelő kapacitást teremtsünk a harmadik országokban pénzt kell adnunk egy marsal terv keretében a harmadik országoknak, a fejlődő országoknak. Természetesen jobb befogadás és visszatérítési eszközökre van szükség azok számára, akiknek nincs jogosultságuk a védelemre, és biztonságos országokra, ahol befogadják ezeket az embereket. Ezt részét kell képeznie a tárgyalásoknak. Nagyon fontos az, igaz, az igazságszolgáltatási, a rendfenntartó szervek együttműködése szintjén, hogy aztán az Európai Unión kívül is legyen biztonságos hely az emberek számára. Köszönöm. Two minutes. Két percben Frankenstein képviselő parancsoljon. Tisztelt kollégák! Johnny Pitala már elmondta, hogy természetesen üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Ma a német média arról beszélt, hogy az afrikai államokra nyomást gyakorlunk. Nem erről van szó szerintem elsősorban. Elsősorban arról van szó, hogy egy közös partnerséget alakítunk ki, a menekülés okait együtt leküzdjük, beruházunk a demokráciába, a környezetbe, a munkahelyekbe, hogy az embereknek nem kell, ne kelljen otthonról elindulniuk az ember csempészek kezére bilincset akarunk helyezni együttműködésben a partmenti őrséggel. A legális migráció lehetőtételéről van szó, mert részben van szükség Európában munkaerőre. És olyan helyzetet kell teremteni a partnerországokban, hogy a visszafogadás, a visszaküldés lehetségessé váljon ez nem csupán helyes, hanem már régóta szükség lett volna rá, és ezen terv túlmutat a rövid távú válságmenedzsmenten. Ez egy hosszú távú ö, együttműködés, csak ez segíthet, hogy azt bepótoljuk, amelyet évtizedeken keresztül elmulasztottunk. Nem lesz ez egyszerű. Két aggodalom kísér ezen eszmecsere során. Az első aggodalom a finanszírozáshoz kapcsolódik, Weber úr már rámutatott erre. Az 1,8 milliárdból csak 81 milliót fizettek be a tagállamok. Azt hiszem, hogy a tagállamok akkor nem akarnak valóban tenni semmit, és nem vagyok túl optimista, hogyha hiszek ezekben az előrejelzésekben. A tagállamoknak nagyon gyorsan be kell fizetniük egy ilyen alapba, hiszen különben el pazarolnák a pénzeinket. Aztán a második az a kérdés, hogy kivel akarunk valójában együttműködni az egyes államokban. A beruházás az előrehaladásba, demokráciába, békébe, ez nagyon fontos, de a pragmatizmus és a realizmus is azok, nem lehet mindenki számára azonos megoldásokkal előállnunk, hanem egyéni megállapodásokat kell kidolgoznunk, amelyek a mi európai értékeinkhez is orientálódnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eltridge úr kék kártyát mutatott fel. Elfogadja? Eltridge úr. Nem. Jó, rendben. Sajnálom, Eltridge úr. Következő hozzászólónk, Van Orden úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Azt hiszem, hogy teljesen más megközelítésre van szükség. A prioritásnak mindenképpen azt kell, hogy legyen, hogy csökkentsük azoknak a számát, akik bevándorolnak az EU-ban kívülről. A jelenlegi emberjogi program csak ösztönzi ezt nyitott ajtókat biztosít, és amikor megérkeznek ide, akkor nincs megfelelő visszaküldés, nagyon nagy lelkű a jóléti rendszer, és az jogi egyezményeknek nagyobb a jelentősége, mint a fizikai határok hiánya a migráció előtt nem igazán a megoldás az, amit javasoltak. Aggaszt engem a vízum kedvezmény is, hiszen nagyon sokan a harmadik országokból illegálisan jönnek a Schengeni térségbe, és aztán tovább maradnak, mint lehetne. Hatékonyan nem regisztrálják őket, és nem kényszerítik őket az elhagyására a Schengeni területnek. Mit tesz a bizottság ennek érdekében? Egyébként ami az EU költségvetést illeti, nem lesz további kiegészítése a migrációs politikai alapokhoz valamilyen más forrásból kell táplálkozniuk, nem a költségvetésből. Prioritásokról van szükség, ezekről elfeledkezünk, és most jönnek az új prioritások, innen jön a pénz. Egyszerűen a többi tagállamtól kellene több pénz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Wikstrom asszony, következik egy percben. Köszönöm szépen nem fér kétség ahhoz, hogy hatékonyabban kell a szomszédságból együttműködnünk a harmadik országokkal, hogy a migrációt kiváltó okokat tudjuk kezelni, illetve legális, biztonságos bevándorlási lehetőséget biztosítsunk Európába, és a nemzetközi védelemre nem szorulók számára visszatérési lehetőséget kell teremtenünk. Egyetértek ezzel, és jobban kell kezelnünk a migrációs áramlatot. Az úgynevezett harmadik országok területe sokak számára egy zsákutca, és nem egy járható út. És lássa be a bizottság, hogy az EU-Törökország megállapodás egy, maga is egy zsákutca, amely a demokratikus ellenőrzés lehetőségeket megkerüli a parlament szempontjából. Úgyhogy most arra összpontosítsunk, hogy az emberi méltóságot tiszteletben tartó európai migrációs rendszert alakítsunk ki, a szomszédságunkat támogatva, de az európai felelősséget nem átruházva semmilyen körülmények között harmadik országokra. Mert máskülönben a kontinensünk, az unió a túlsza lesz ennek a helyzetnek, a végsőki. Köszönöm. Elnök? Verzsia asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mogherini asszony, nagyon szép beszédet mondott el, de ez nem felel meg a politikai realitásnak. Timmermans úr egy kicsit őszintébb volt. Humanitárius válságot élünk meg világméretekben, és 28 millió ember menekült természeti katasztrófák elől világméretekben, és egymillióan érkeztek Európába, és ugyanakkor 160 ezer eh, embernek ígértünk eh, végleges eh, elhelyezést, és ez nem valósult meg, miközben Törökországgal, Afrikával akarunk megállapodni. Európának arra kellene törekednie, hogy az érintett országokkal úgy tudjunk együttműködni, hogy elejét vegyük az afrikai humanitárius válságnak, és 87% az afrikai migránsoknak érkezik a, az európai területre, és 2014 óta a tízezres korlátot bőven átléptük már, és hogyan lenne alkalmas ez a modell? Módosítani kell. Cinikus a megközelítés, Eritreát, Szudánt kellene előtérbe helyezni, és eh, csak kárt okozunk, és nem előnyt ezeknek az országoknak. Keller asszony két percre. Thank you. Now some colleagues have... Köszönöm a szót. Voltak kollégák, akik a partneri kapcsolatokról beszélt, a szegénység kezelését, az emberi jogok kérdését. Tehát a probléma az, hogy ez az anyagban nincs benne. Kedves kollégák, a bizottság itt most azt javasolja, hogy a külügyi eszközöket használja fel az EU egyetlen egy eszközre, hogy ne jöjjenek a migránsok és a menekültek Európába. Fejlesztési támogatás, kereskedelmi politika, az emberjogi szankció, emberi jogok megsértésnek szankciója, mi van akkor, hogyha valaki nem veszi vissza azokat az embereket, akik onnan menekültek? A bizottság pénzt akar adni például Eritreának, ahol az embereknek jó oka van arra, hogy meneküljenek, mert kényszermunka vár rájuk, és mert kínozzák őket. Mi történt tehát? Segítettünk abban, hogy ne sértsék meg az emberi jogokat? Nem. Az egyetlen feltétel az, hogy az emberek eljöhessenek ilyen körülmények közül de gyakorlatilag mi a helyzet a külpolitikával az Európai Unióban a megoldás keresése során? Említették a globális felelősség kérdését, ez tényleg fontos, de az Európai Unió, a tagállamok hol felelősek? Egyszerűen nem garantálhatjuk mindenkinek a tranzitországokat beleértve, hogy a lehető legtöbb embert fogadják be. Mi van, hogyha a leggazdagabb országok a világon nem tesznek semmit? Jordánia, Törökország, Görögország, hogy mondhatjuk nekik azt, hogy fogadjanak be még több embereket? Még ha jól is költjük el a rendelkezésre álló pénzt, az sem elég. Mi a helyzet az újratelepítéssel? Biztos úr, hogy fogja a tagállamokat arra, hogy megfelelő mennyiségben fogadjanak be menekülteket, több százezret, nem csak húszezret, és tulajdonképpen csak négyezren települtek le újra a, szemben azzal, amit egy évvel ezelőtt ígértünk. A gond az, hogy az EU belül kell megoldást találnunk, nem kívül. Köszönöm. Thank you, Madame Fer- Köszönöm szépen. Ferrara asszony következik egy percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság javaslata a Migration Compact átdolgozása Renci úr javaslata nyomán itt az együttműködés, nem érdek nélküli együttműködés van túlsúlyban néhány új elemmel. Itt nem a jogok vannak előtérben. A Törökországgal kötött megállapodás modelljére az Európai Unió megpróbál együttműködést kialakítani a migráns áramlat kezelése céljából. Itt továbbra is több milliárd euró elköltéséről van szó, és az elnök itt félbeszakította a felszólalót. A tolmácsolás nem tud lépést tartani ezzel a beszédtempóval, mondja az elnök asszony, kicsit lassabban keveset lehet tudni az elnyomó kormányok jellegéről, akik kapnák ezeket a támogatásokat, a korrupció arányáról az adott országban, és a kormány instabilitásáról, mint például Líbiában, nehéz a lehetséges együttműködésre gondolni ilyen kormányokkal. Általánosságban támogatjuk az együttműködést, a fejlesztést, az életek megmentését, de elszentség nélkül. Évtizedek óta beszélünk segítségről egy olyan kontinens számára, amely a főnyugati hatalmak számára főként a kizsákmányolás és a destabilizáció helyszíne volt. Köszönöm. Thank you. Uh, next... Köszönöm szépen, Pretzel úr. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Mogherini asszony egy globális problémát szeretne megoldani, ne tegyen magát nevetségessé. Először Európában oldja meg a problémát. A CSU ma a zöld szlogennel állt elő, európaiaknak a jólétet kell leadniuk úgymond Afrika és Ázsia felé. Egy fél milliárd euró, egy milliárd euró, hát igen, 72 milliárd, 62 milliárdról van szó, hogyha a magánbefektetők is befektetnek Afrikába. Hát ez a Juncker tervvel ö, már ismertél vált nagy trükk, most sem fog ez működni, jogilag sem. A beruházási lehetőségeknél még mindig nehezebbek a körülmények Afrikában, mint az EU-ban. Hölgyeim és uraim, 62 milliárd, amit tehát ott beruháznak, ez nem lesz elegendő, csak a Német Szövetségi Kormány Németországban lévő menekültekre 93 milliót ígért, hogy Németországban kapjanak ők támogatást. Csak nem gondolják, hogy rengeteg embert Afrikában, Ázsiában 62 milliárddal kezelni tudják, hogyha csak a német kormány 93 milliárdot ígér erre a célra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pretzel úr, Everidge úrnak ennek kékkártyás kérdése fogadja? Fogadja. Everidge úr akkor megkapja a szót. 30 másodperc. Köszönöm hogy volt ilyen bátran kérdéseket, amelyek ellenkeznek az ön meggyőződésével. Ön szerint a közvélemény boldogan öleli magához, majd azt hogy a, újra osztják a vagyont, a, a, a jólétet úgy, hogy Marx Károly is sírna, ha látná. Vajon ezt a pénzt nem kéne megtartani saját társadalmainknak? Talán lehetne osztani, hogy osztja azt, hogy, hogy máshova szúrják a pénzt egyes kollégák óriási elszállással? Kollega úr, szerencsére az ön hazájában szavaznak az Európai Nős tagságról. És tény, Franz Josef Strauss valószínűleg forog a sírjában, ha hallja azt, hogy mit mondott párt kollégája Weber úr most. A jólét átadása a zöldek és kommunisták beszéde, ám az úgynevezett konzervatív erő részéről, kivetképp Bajorországból nem éppen festez jól. Úgyhogy Június 23-án sok szerencsét kívánok az önök vállalkozásához. Mr. Vajt, Vajt úr, egy percben. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, mindig, amikor nem tudjuk, hogy hova tovább Európában, hogy haladjunk tovább, jön egy újabb terv. Timmermans úrtól tavaly októberben kaptunk egy új tervet, hogy áthelyezzünk 160 ezer menekültet, csak ezernél valahány, valamennyivel többet tudtunk áthelyezni, a pontos számot nem is ismerjük. Timmermans úr említette, hogy mi mindent értünk el, és ezt a földközi tengertől délre az égei tenger területén is el kell érnünk. De mit értünk el ott a szíriai menekültek közül? Mennyit sikerült áttelepíteni? A 28 tagállam közül mindössze 5 vett részt ebben a programban, a menekültek áttelepítésében, és csak néhány százat telepítettek át. Eddig az Egyesült Államokat hogyan vontuk be, hogy ők is szerepet vállaljanak. És Mogherini asszony említette, hogy valóban meg kell menteni az emberi érdeket a tengeren, ez igaz, de akkor akiket megmentettünk, vissza is kéne vinni őket oda, honnan jöttek, az ausztrál modellt követve. Thank you. Köszönöm, Zver úr. Másfél percben. Stovani, pozdravljam danes predstavljen predlog Evropske komisije o novem migracijskem dogovoru do zdaj smo v evropi le gasili požar z različnimi akcijami kratkoročnimi ki so bile sicer nujne da smo začasno. európában eddig csak rövid távú fellépéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy feltartóztassuk a migrációs hullámot. Ezzel azonban egy hosszú távú megoldás felé közelítünk. A pénzügyi segítség 8 milliárd euró összegben felhasználható arra, hogy a tagállamok jobban kezeljék a menekült áradatot, de ahhoz is, hogy jobban védjük a határokat, például a korrupció, korrupcióval szemben. Ami nagyon fontos, az az, hogy a származási országokban legyenek olyan központok, ahol menedékkéremet be lehet nyújtani. A fejlődést kell szem előtt tartanunk, a reálgazdaságba kell befektetnünk, mert ez lesz az, ami elősegíti azt, hogy kevesebben forduljanak Európa felé. Az európai adófizetők össze, az európai adófizetők által megfizetett források sokkal nagyobbak, mint amelyeket mások fizetnek. A nemzetközi kötelezettségvállásoknak azonban a tagállamok eleget kell tegyenek. Meg kell küzdenünk az illegális bevándorlással szemben is. A felelőtlen kormányok, amelyek nem hajlandóak együttműködni, nem szabad, hogy segélyekben részesüljenek, és kereskedelmi könnyítéseket, vagy vízumkönnyítés sem szabad kapniuk. Sani has a blue card for you. Szanyi úr kék a kék kérdést szeretne föltenni, elfogadja? Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Tisztelt képviselő úr, a, ön említette, hogy befektetések szükségesek azokban az országokban is amelyek kibocsátói a mostani migrációs hullámnak. két kérdésem is lenne az egyik az hogy ön alkalmasnak látja e a juncker tervet kiterjeszteni egy ilyen programra illetve a második kérdésem hogy ön lát e feladatot a bilaterális kapcsolatok erőstésében a külügyi szolgálat számára hogy ne csak a pénzügyekről beszéljünk? köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Van egy ilyen elképzelés, a Juncker terv 2 lenne ez a gondolat, amelynek az a célja, hogy az Európai Unión kívüli országokat segítse meg főleg beru, európai beruházások lennének azok, amelyek hozzájárulnának a fejlesztéshez. Más országok is, mint az Egyesült Államok részt vesznek, de Európa jobban. Gazdasági fellendülés és jólét nem lesz ilyen segítség nélkül ezekben az országokban. Éppen ezért szerintem ez az alap hosszú távon a legfontosabb gondolat, a legfontosabb intézkedés az Európai Unió részéről a migráció elkerülés érdekében. Köszönöm, Páncer jó egy percben. Grazie. Köszönöm. Az európai kezdeményezés sikere több részletkérdéstől függ. Meg kell vizsgáljuk a jogosultság, a szolidaritás és az emberi jogok érvényesülésének szempontjait, és fontos, hogy megbízható partnereink is legyenek mindebben a folyamatban. Ferhofstadt úr is beszélt arról, hogy az általános partneri viszonyban együttműködésre van szükség, és megfelelő pénzügyi forrásokra mindezek működtetéséhez. Át kell lépnünk a tagállamokban és a tanácsban folyó viták színvonalán, nagyon sok még tehát a tennivaló. Úgy gondolom, hogy az euró kötvény is hasznos volna. Ha komolyan veszük ezeket a javaslatokat, akkor védelmi klauzulát is bele kell tenni a rendszerbe, megállap és megvizsgálva a működő működőképességet, mert hogyha nem működik, akkor jó pénzügyi eszközöket kell meghatározni a adók megoldására. Μαριάς képviselő. Είναι δεδομένο ότι στο πρώτο μισό του αιώνα που διανύουμε θα γνωρίσουμε πρωτοφανείς μετακινήσεις πληθυσμών, όχι μόνο... Az évszázad első felében óriási populációs mozgásokat látunk, ennek az oka a háború többek között. A migrációs áramlatokkal meg kell bírkóznunk. Az ENSZ segítségevel föl kell lépni az embercsempészek ellen, illetve Törökországgal is megfelelő megállapodásokat kell kötnünk, illetve kötöttünk. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban gyorsabb előrelépésre van szükség, segíteni kell a migránsok visszatérését, illetve hotspotokat kell létrehozni a földközi tenger térségében. Ezen túl tennünk kell valamit azért, hogy le tudjanak telepedni ezek az emberek, itt Európában, illetve föl kell lépni a szegénység ellen. És ez pedig azt jelenti, hogy közel-keleten, illetve Afrikában beruházásokat kell eszközölnünk. Merci. Nous sommes euh, non... asszony, köszönöm szépen. Nagyon sokan osztjuk az együttműködés, euh, illetve a partnerségi programot a harmadik országokkal. Már régóta várjuk ezt az együttműködést, ahogyan Ferhofstadt is hangsúlyozta. A prioritásokat a szöveg elején megfogalmazta, ez pedig az, hogy a földközi tenger térségében emberéleteket mentsünk meg, hiszen nem régiben 700 ember életét vesztette a földközi tengeren, és ez rámutat erre a problémára, illetve a sürgős megoldást készteti. Nagyon fontos, hogy ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsuk az akaratunkat, és fellépjünk a megfelelő intézkedésekkel, a megfelelő parti őrség felállításával, hiszen nagyon fontos a határ és a partvédelem, ez a Frontex feladata. Ki kell használnunk ezt a politikai akaratot, a szavakat, a kifejezéseket valóban tetteké kell alakítani, és megfelelő partőrséget fejteni a külső határokon. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, Björk azt következik egy percre. Um. Det här förslaget handlar inte om samarbete. Det handlar inte heller om migration. Ebben a javaslatban nem az együttműködésről vagy az integrációról van szó, hanem ennek a célja az, hogy feltartóztassuk a menekülteket. Mindenféle lehetőséggel élünk, gazdasági, kereskedelem, politikai, sőt katonai lehetőségeket is felhasználunk. Ugyanakkor nem szabad, hogy idegenellenesnek tűnjünk. A Törökországgal kötött megközelítés, a Törökországgal kötött megállapodás sérti az emberi jogokat, a nemzetközi jogszabályokat is. Megpróbáljuk a határokat lezárni, és olyan országokkal megállapodást kötni, mint Eritrea vagy Szudán. Cinikus ez szerintem. Cinikus így gondolkodnunk. Ez egy olyan vita, amelyet már hosszú ideje folytatunk. Szolidárisnak kell lennünk, és nagyobb felelősséget vállalnunk az Európába érkező menekültekkel. Terry Cabrász képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a jelenlegi humanitárius válságra adott válaszunk átfogó kell legyen itt Európában, és egyetértek azzal is, hogy Afrika Afrika is egyre nagyobb politikai figyelmet kell kapjon részünkről. Ugyanakkor az első gondolatok a migrációs csomagban nem említenek két nagyon fontos dolgot. Először is nem tesz említést az emberi jogok védelméről. Úgy tűnik, hogy csak azt számít nekünk, hogy megszabaduljunk a menekültektől most és a jövőben. Természetesen még arra is készek vagyunk, hogy fizessünk ezért. A másik pont pedig, amelyet hiányolok, szorosan kapcsolódik az elsőhöz. Úgy tűnik, hogy az összes afrikai vezetőben megbízunk gazdasági és erkölcsi értelemben is. Azt szeretném én kérdezni, hogy hogyan tudunk megbízni olyan országokban, amelyeket itt említettünk, úgy mint Törökországban? az emberi jogok védelme erős demokratikus ellenőrzés nélkül. A harmadik országokkal most olyan megállapodást kötünk, amelyekben megismételjük a közelmúltban elközetett hibáinkat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Um, Mr. Lav Lavia úr, kékkártyás kérdést tenne fel? Terika Brass vagy nem? Nem. Atkins asszony? Atkinson asszony? Fogadja? Miért ne? Arról beszélt, hogy fontosak az emberi jogok. Emberi jogokról beszélt. Nem ért egyet velem abban, hogy az emberi jog ipar aktívan ellenünk dolgozik. Egy friss BBC rádió műsorban én a vörös kereszthez fordultam, és mondtam, hogy önök a gazdasági menekültek a vörös kereszt menekülteké fordítja át. És a, a, a görög migráns ügyben is három hete ugyanez volt tapasztalható. Ön szerint ilyenekre kéne pazarolni az adófizetők pénzét, ilyen kezdeményezésekre? Én abban hiszek, hogy nem szabad összekeverni a dolgokat, az emberi jogokat mindenhol tiszteletben kell tartani. Ha valaki nem tartja be, az nem az én hibám. Thank you. Köszönöm. Hukem úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. A Schengen terület északi terület bonanzája folyik a terroristáknak és a bűnbandáknak. A bániai csempészek másznak át a kerítéseken adó, brit adófizetők egyetlen fillérét sem szabad ebben a botrányos EU migrációs politikában tenni. Ha kontrollálni akarják a migrációt, ha meg akarják állítani a haláleseteket a között tengereken, akkor meg kell állítani a dolgokat. Nagy-Britanniák azonban saját van, tehát saját invázióval kell szembenézni Anglia déli partjainál. Az EU éppen most próbálja elrejteni azok a terveit, hogy közös európai határőrizeti és parkvédelmi erőt akar bevezetni. Ez persze elrejti a, a népszavazás utáni időszakra, mert tudja az EU, hogy a brit nép megdöbbenne attól, hogy az EU védeni a brit partokat, anélkül, hogy akár engedélyt kéne a kormánytól. Remélem, hogy a brit népszavazáson azok, akik szavaznak majd, ha meghallgatják az EU mit tervez hogy a migrációs politikát EU szinten döntik el, és 50 milliárdot kérnek el finanszírozására. Ez még egy ok arra, hogy kilépjünk az EU-ból. Thank you. Mr. Köszönöm. Kék kártyát kapott, elfogadja? Um, so, Mr. Hookem, there is a blue card. Hookem úr, két, kék kártyát kapott Bogovics úrtól. Elfogadja? Go ahead, Mr. Bogovics. Bogovics úr, tessék. po triindvajset juniju je zagotovo pričakovati še naprej vrsto let pritisk. június twenty three án azt várjuk hogy egy több éves Afrikából és más államokból származó migrációs nyomásra adott választra születik meg. Ön szerint, ha Nagy-Britannia kilép június 23-án részt vesz, ki, ki, ki lép ebből a megoldásból, és ha nem vesz részt a megoldásban, akkor gondolják, hogy magától megoldódik a probléma, majd anélkül, hogy önök részt vennének ennek megoldásában közösen? Mr. Hukam. Hukam úr? Június 23-a, nem 25-e. Én úgy gondolom, hogy amikor kilépünk az Európai Unióból, az Európai Unió fogja megoldani a problémát. Mi, mint Szigetország, más gondokkal kell szembenézzünk, saját határainkat kell megvédjük. Speaker is Mr. Fontana. Fontana úr következik egy percre. Tisztelt elnök asszony, köszönettel tartozom Magaréni asszonynak a frakcióm nevében, az elmondottakért. Most az aktuális témára vonatkozóan két megjegyzésem lenne. Valóban vannak migráns áramlatok, és az is igaz, hogy gyakran a bűnszervezetek motiválják ezeket, illetve terrorista szervezetek is működnek a háttérben. erkölcsi kötelezettségünk az ilyen jellegű áramlások megállítása. Aztán ott van egy elidegeníthetetlen jog, hogy mindenkinek joga legyen abban az országban élnie, ahol született. Az afrikai országokra vonatkozik ez, azonban meg kell győződnünk arról, hogy az afrikai országok megfelelő politikákat folytatnak, és lehetővé teszik, hogy az emberek ott maradjanak ne kövessük el azt a hibát, amit Törökországról is elkövettünk, ne állapodjunk meg olyan országokkal, akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Elnök, Szinadénos úr következik egy percre. Egy új tervről beszélünk, amelyel a migrációt kiváltó okokat próbáljuk orvosolni. Szeretném tudni, hogy mi történt a korábbi tervekkel. Ezek kudarcot vallottak, sikeresek voltak. Az egyetlen dolog, ami egy, egyértelmű, az az, hogy senki sem akar ezekért felelősséget vállalni, senki nem akarja beismerni, hogy kudarcot vallottak. A balkáni útvonalon kerítések épülnek, és a 25-ös cikket is a Schengeni megállapodásból egyre inkább alkalmazzuk. Itt van most egy új terv, és a Törökországgal kötött megállapodást még nem is alkalmaztuk. A menekültek egyre növekvő száma azt fogja előidézni, hogy főleg a fiatalok körében egyre nő majd a munkanélküliség. Tudjuk, hogy a migránsok olyan országokból érkeznek, ahol a mentalitás teljesen eltér a mi alapértékeinktől. Azt kell mondjam, hogy kudarcot vallottak az eddigi tervek, itt már nem az emberi jogokról van szó, láthatjuk például a brüsszeli, kopenhágai, párizsi támadások kapcsán is. Ezek az emberek elmenekülnek saját hazájukból, ide jönnek, és teljesen téves elképzeléseik vannak. Ezért főleg arra kell törekednünk, hogy a vérontást feltartóztassuk, véget vessünk neki, hiszen ez a kiváltó oka a menekülésüknek. Gabriel asszony, egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Többen kérjük már nagyon régóta azt, hogy a migrációs politika az Európai Unió külpolitikába ágyazódjon be, és valós diplomáciát folytassunk. És ezt fogalmi szinten is megkívánjuk tenni. Ezt az alapvető változást most kell megvalósítani. Három elemet szeretnék kiemelni. Egyrészt fontos a finanszírozás kérdésén elgondolkodni. Egyrészt van egy jó gyakorlat, a prioritásként megnevezett országok esetében itt nagyobb segítséget kell nyújtani. Aztán hatékonyabb pénzügyi eszközökre van szükség, és csökkenteni kell a prioritások számát, hogy eredményesebbek legyünk. Másodszorban Afrika kulcskontinens a migráció kezelésében meg kell erősíteni a határok ellenőrzését az afrikai országok között, illetve azok külső határainál ami pedig a migráció okát illeti, nagyon fontos a fejlesztési együttműködés. Erőfeszítést kell tenni, és megfelelő megközelítést kell kialakítani, amely működik. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a kereskedelmi és gazdasági eszközöket, de ugyanakkor az emberi jogok érvényesítését sem. Ezt az üzenetet kell küldeni minden más országnak, akik nem prioritást élvező országok jelenleg, illetve mi a helyzet a regionális szervezetekkel Afrikában. Fontos a valettai cselekvési terv, illetve ki kell aknázni az afrikai diaszpórában rejlő lehetőségeket, itt Európában, oda kell figyelni a földközi tengertől délre eső országokkal kapcsolatos együttműködésre. Köszönöm szépen, Eger úr következik egy percre. Yes. Köszönöm szépen. A migrációs csomag elfogadásával az Európai Bizottság szerintem helyes megközelítést követett. Ez egy stratégiai globális víziót tükröz, és különböző aspektusokat vesz figyelembe. A migrációs realitást társulási megállapodást, együttműködést helyez kilátásba a származási országokban közép és hosszú távon. Amikor a világon 60 millió ember kénytelen otthonát elhagyni különböző háborús konfliktusok miatt, akkor egyértelmű, hogy globális főszereplőnek kell lenni a konfliktusok megoldásában. Ez kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a migrációt kezeljük. Egyébként, amikor a világon van még 60 millió olyan személy, amely a, aki a különböző humanitárius válságok vagy az éhínség miatt menekül el otthonából, egyértelmű, hogy beruházásokra van szükség. Szeretném a humanitárius segítségnyújtás jelentéstevőjeként jelezni, hogy ennek a folyamatnak az emberi jogok tiszteletben tartására, a humanitárius nemzetközi jogra, valamint a humanitárius fellépés alapelveire kell épülnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kivel a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönet ezeket az intézkedéseket, ezeket helyén valónak tartjuk. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is kifejezett módon, helyén valónak tartjuk azt, hogy a lehetőséget a válság központokhoz közel nyújtsuk a segítséget. És a szárny vagy kiegészítő intézkedésekről se feledkezzünk meg. Ezek pedig, ezeket pedig itt az Európai Unióban kell meglépni. Az EU ezzel kapcsolatban viszont csak úgy, mint korábban kudarcot vallott. Továbbra sincs egységes eljárásmódunk a külső határok őrizetére. Továbbra sincs egységes jogalkalmazás az EU tagállamai egészen és más módon értelmezik a szabályokat. Továbbra is vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy korlátlanul veszünk föl menekülteket, mások kvótákat vezettek be, mások meg egyszerűen lerázzák magukról ezt az egészet. Úgyhogy az EU külső határainak észszerű biztosítása persze egy nagy kérdés, ám ennek hiányában az Afrikában nyújtott segítség nem sokat ér, először az EU belül kell saját házunkra elrendet tenni. Köszönöm szépen, Lina, asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az, hogy az Európai Bizottság pénzügyi ösztönzőkkel keresi a menekültügy megoldásának lehetőségét. A Törökországgal való megállapodás példa lehet erre. Remélem, hogy az osztrák javaslatokat is meghallgatják, mert mi egy ausztrál modell bevezetését szeretném meggyőzni önöket. Az, hogy a nyílt tengeren befogott hajókat ne, ne azzal váltsuk ki magunkat, hogy pénzeket fizetünk kérdéses megbízhatóságú országokhoz. Nak. Az, az egyezmények végrehajtás, menekült egyezmények végrehajtása nagyon nehéz. Vajon melyik európai hajó, melyik európai tengerész, melyik szigetre kell, hogy kitegye ezeket a menekülteket. Várok európai kezdeményezéseket, amelyek megoldást nyújtanak minden tagállam számára célszerű módon, ám egyes európai kezdeményezésekhez Ausztria is, mint a többi tagállam, legalábbis végre kéne hajtsa az Európai Parlament és a Bizottság által ajánlott kulcs, kulcsokat, enélkül nem jutunk sehova. Köszönöm szépen, Gonosz úr egy percben. Az Európai Επιτροπή kányi logo για szimfono σύμφωνο για τη A migrációs csomagról beszélünk, ennek fő része, fő eleme az unió külső határainak ellenőrzése, illetve az ember kereskedelem ellenőrzése az afrikai országokkal, Törökországgal való együttműködésben. Mindez ugyanakkor csak egy átmeneti megoldás, mert a lényeget nem orvosoljuk. A menekült áradat az embertelen gazdasági politikákra, megszorító politikákra vezethető vissza, illetve arra, hogy nincs egy valódi földrajzi stratégiai politika Európában. És a születési ráta is túl alacsony, ehhez még hozzájönnek a szélesebb körű szomszédságban is a különböző háborús konfliktusok, tehát egy politikai megoldásra van szükségünk. Ugyanakkor a fiatalok egyre, fiatalokat egyre inkább sújtja a munkanélküliség, és túl nagy hangsúlyt helyezünk a közel-keletre. Szükségünk van egy béketervre és az egész térség megbékítésére. Scott Kato asszony, belátom, hogy a migrációnak a hatásai fölött sokan aggódnak, ám meglehetősen undorító az, hogy ezzel visszaélnek a Nagy-Britanniában várható népszavazás kampányában. Három dolgot kell végrehajtani. A, a kilépni akarók nem tudják megvédeni a határokat jobban. Ö, például nem tudtuk megakadni, hogy ez löpen bejöjjön az országba, és ott kampányoljon. Aztán a fő vita kérdés, hogy menekült jogot adjanak a bejövőknek. Na, Britannia elutasította felelősségét a szolidaritás alapján, amely ráesett volna. A, konfliktusból menekültek segíteni kéne, e konfliktusokért mi inkább felelősek vagyunk, mint más országok. Harmadsorban a szabad mozgás. Ez a belső piac legfontosabb eleme, amelytől függ a gazdaságunk. Hogyha ezt felfüggesztjük, az állatok és a magánemberek gazdaságának szab, ö, kárra szolgál olyan britekére is, akik Európában dolgoznak, élnek vagy élnek nyugdíjasként. Köszönöm, Fostorcs asszony. Nincs itt. Atkinson képviselő, egy percben. An African Trust Fund az Afrikai Trust Fund millió, milliókat akar az a brit adófizetők zsebéből. Az Egyesült Királyság már így is a második eh, legnagyobb befizetője a külföldi támogatásoknak. Tavaly 2,5 milliárd fontot eh, adtunk Afrikának. Ez a, külföld, a külföldi segítségnyújtás. A civil szervezetek azt látjuk, hogy az adófizető állampolgárok ellen járnak el. A szocialista képviselők üzenete pedig az, hogy ismét megnyitjuk majd a határainkat. De még a civil szervezetek is megdöbbennek ezen, hiszen ez forrongásokhoz vezet majd a, a táborokban a humán erő, a humán, az emberi jogi ipar ellenünk dolgozik, ezért a pénzforrások nem fognak segíteni. Megfelelő javaslatokra van szükség, utasítsuk el az Európai Uniót, és szavazzunk a Brexit mellett június 23-án. Madam Atkinson. Atkinson asszony kékkártyás kérdés kapott. Zehovszki úrtól elfogadja? Parancsoljon uram, akkor felteheti vážená paní atkinson souhlasíte s názorem některých... Atkinson asszony egyetért azzal a nézettel, amelyet azok fogalmaznak meg, akik Nagy-Britanniát az EU-ban tartanák, és erre szavaznának. És akik azt javasolják, hogy azok, akik a Brexitet akarják, nem ismerik a tényeket, és butaságokat beszélnek. Ön azt mondta, hogy a Libében amellett vagyunk, hogy megnyissuk az EU határait. Mikor volt ön utoljára Libe ülésen? Mikor hallott ott erről vita, vitát? Miről beszél? Madame Atkinson. Atkinson asszony, parancsoljon. A Libé ülésen néhány hete voltam, ahol a frakcióm képviselette ben az elnökök értekezetén is követték ennek a kérdésnek a vitáját és azt követeltük, hogy ne kerüljön napirendre. Úgyhogy ott voltam én, Timothy Kirkhope a libeülésén brit képviselőként nem támogatta ezt a javaslatot. És amikor három hete a táborban jártam, a szocialista képviselő azt mondta, hogy nekünk nyílt határaink vannak, a bizottsággal ezen dolgozunk. Három frakció van itt, akik jelen voltak azon az ülésen. Szerintünk veszélyes üzenet ez. Úgyhogy kérdezem meg szocialista kollégáikat, mit beszélnek a nyílt határól. Ez rossz üzenetet küld Afrikába, meg azoknak a millióknak, akik migránsként ide akarnak jönni. Nem tudjuk fogadni őket. Thank you, Mr. Köszönöm, Korvin Mikkel úr következik egy percre. Problem nie polega na tym, że zalewają nas imigranci, tylko to, że... Nos, a problémát nem azt jelenti, hogy a migránsok beáramolnak Európába, hanem az, hogy nem, nem megfelelő emberek jönnek, nem akarnak dolgozni. Nagyon nagy juttatásokat ígértek, ígértünk nekik, és ezt akarják megkapni. Azt mondtam, az egyik diplomata szerint az afrikai szemét beáramlik Európába. A feladatunk az, hogy észre térítsük ezeket az embereket, ez pedig csak az éjség teheti meg, tehát abba kell hagyni a jutatások kifizetését, rá kell őket kényszeríteni a munkára, és példával jár, kell előjárnunk, csak így taníthatjuk meg őket. A szocializmus keretében megküzdünk azokkal a nehézségekkel, amelyek előttünk állnak, ez mindenkit arra kényszerítek és késztetek, hogy ezt tegye. Using, uh, Tartsa tiszteletben ezt a házat azzal, hogy nem használ olyan szavakat, amelyek nem ide valók. Ez már csak, mint mondottam, a legalapvető tisztesség is megköveteli. Akar valamit mondani, képviselőtársam? Mike úr kékkártyás kérdés kapott. Elfogadja? Kékkártyás kérdés. Úgy látom, igen, parancsoljon asszonyom. Corbyn Mikke, I just want to know. úr, azt akarom megkérdezni, milyen tényekre támaszkodva beszél ön, és használ ilyen szavakat, amelyet egy percre. ismert tényeket? Tudja, hogy a világ más részei milyen értékekkel bírnak? és hogy az afrikai kontinenst évszázadokon át hogyan aknázták és használták ki? Tényeket akarok, nem csak szavakat. Korvi Mike úr. Nem igazán értem, hogy ön mi a kapcsolat Afrika kizsákmányolása között és a mostani tények között. Amerikát is kizsákmányolták, annak idején aztán mégis milyen primát fejlődik most. Én csak egy kongói diplomatát idéztem, és olyan embert, aki jól ismeri az Afrikából induló migrációs hullámokat. Én csak annyit mondok, ha embereket fizetünk a semmit tevésért, az a magunk ássuk meg a, a problémát. Mr. Engel, one minute on... Engel képviselő másfél percben. Köszönöm, elnök asszony. Nem mindig egy öröm megállapítani azt, hogy milyen szürreális viták zajlanak itt a parlamentben. Először is azt kezdtem számolni, hogy a jobboldali brit képviselők hányszor hivatkoztak a brit adófizetőkre, akik azért eddig nem utasítottak vissza semmilyen támogatást. Már csak humanitárius okokból is jó lenne, hogyha a kilépés mellett szavaznának. Ami pedig a lényeget illeti elnök úr, a következőt szeretném elmondani. Szeretnék hinni abban, amit a főképviselő mondott, de attól tartok, hogy ez nem lesz elég. Sőt, egyáltalán nem lesz elég. Talán valamilyen fajta megállapodáshoz néhány afrikai országa, de ahhoz, hogy Afrika fejlődjön, vagy ahhoz, hogy növekedési pályára léphessen Afrika, és dinamikusan fejlődjön, attól tartok, hogy ez kevés. Az az 500 millió, amit a fejlesztési alap tartalékából veszünk ki, ez kevesebb, mint az, amit Kína Mombászától Közép-Afrikáig egy vasútvonal megépítésére fordít. Ebből is látszik, hogy melyek a szándékaink, és mennyit vagyunk készek feláldozni, amikor tényleg szükséges a fellépés, vagy amikor tényleg a tettek mezeire kell lépni. Én azt szeretném, hogy tényleg egyszer és mindenkorra hozzájáruljunk Afrika fellendítéséhez, de azt hiszem, hogy ilyen eszközökkel ez nem lesz elegendő. Köszönöm szépen. Monte úrja szó egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A líbiai partvidék, illetve Kréta térségében katasztrófáknak voltunk tanúi, és ez nagyon jól emlékeztet bennünket arra, hogy milyen helyzetben vagyunk a balkáni út lezárása után. A menekültek a, csak a földközi tengeren tudnak átkelni. Célunk az, hogy egy új megközelítéssel próbáljunk megbírkozni a migrágon, és azt látjuk, hogy ezekben az országokban, a tranzitországokban a beruházások, a gazdasági projektek nem csak az Európai Unióból származnak. A jelenlegi lépések kiinduló pontot adnak. Olaszország már régóta követelt az ilyen jellegű politikákat. A migráns áramlatok nem fognak elapadni rövid távon, hogyha ma sikeresek akarunk lenni, akkor ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia, és ne felejtsük el, egy európai kérdésről van szó. Köszönöm, Zile úr, egy percben. Um, <coughs> Köszönöm. Elnök úr, képviselő, főképviselő asszony, az Európai Bizottság ugyanazokat az eszközöket kívánja alkalmazni, amit korábban az észak-afrikai menekültválság során tíz évvel ezelőtt magyarán próbálják fizetni a, a menekülteket, hogy maradjanak az EU-n kívül. Margarini asszony azt mondta, hogy a narratíva megváltozott. Egy most már globális kihívásként kell kezelni, nem európai problémaként a menekült válság volt, ez így van, és talán az észak-afrikai segélyek helyett inkább beruházásokat kéne megszerveznie. Már az EU narratíva annyiban is megváltozott, hogy korábban azt mondták sokan, hogy minden migránsnak helyet kell találni az EU-ban, és az EU e, gazdaság e, e, megsegíthetik. Hát ez a narratíva megváltozott, szerint igyekszünk a tagállamok között elosztani kvóták szerint a menekülteket, és ezzel egymás ellen fordítjuk a tagállamokat. Mindemellett a, a bűnszervezetek nem fognak lemondani erről a, a jövedelmező üzletágról, Észak-Afrikában és az elkelen továbbra is működnek. Pályt képviselő következik. Loomulikult on süsteemne lähenemine migratsioonikriisile äärmiselt oluline, nii et seetõttu on siin Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a migrációs válságnak milyen hatása van, ezért minden erőfeszítés üdvözlendő. Az Európai Unió, illetve a világ nem tett kellő mértékű erőfeszítést annak érdekében, hogy a menekültek megfelelő ö, menedéket találjanak. A szíriai, líbiai, jordániai menekültek esetében például megfelelő egészségügyi szolgáltatásokra van szükség, kivárhassák a háború végét és hazatérhessenek. Nagyon sokan nem akarnak Európába jönni, de erre kényszerültek az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia, segíteni kell a menekülteknek az, a saját országuk környékén maradni, amennyire közel csak tudnak, és ha nem tudunk megfelelő körülményeket létrehozni, akkor semmilyen más megállapodás nem adhat orvoslatot erre a problémára. Szilikiotis képviselő. Most egy új eh, migrációs eh, megállapodásról beszélünk, közben azonban a szemünk láttára romlik a helyzet. Emberek eh, ezrei, főleg fiatalok, gyermekek, kisgyermekek útra indul, útnak indulnak. 900-an keltek át most éppen a tengeren, nem lehet, hogy az Európai Unió folytatja ezt a stratégiát, és továbbra sem tanúsít szolidaritást, lezárja a határokat, fenyegetőzik, és megpróbálja a Törökországgal kötött megállapodás által kiutasítani, eltávolítani ezeket az embereket. Ők egy veszélyes útra vállalkoztak, az életüket is kockáztatják, és azért, hogy csak egyfajta koncentrációs táborban landoljanak. Ez elfogadhatatlan. Azonnal intézkedésekre van szükség. Egy közös, méltányos menetkült jog, illetve az elosztása, a migránsok uniós elosztása által. Fontos, hogy ez a közös menekült rendszer igazságos legyen, és tisztességes helyeket kell biztosítani az emberek befogadására. az képviselő. E, az Európai Unió hatalmon levőik e, a migrációs csomagban még több európai megoldást követelnek a migrációválságra. Az Európai Unió polgárait biztosíthatom, hogy ez a kompakt semmiképpen sem nevezhető kompaktnak, mert egyre kiterjedtebb, módon igyekezik legális ö, utakat nyitni a ö, migrációnak, és a piszkos alkú Erdogánnal is része ennek, valamint kötelességet ró a tagállamokra, több eszköz, több adópénzt akarnak több migráció érdekében. Az Európai Unió polgárait óvnunk kell attól, a Schengeni kudarc után, az Európai Unió nyílt határának kudarca után nem lehet meggyőzni arról, hogy több Európát akarjanak, kevesebbre van szükség, kevesebb európai módszert arra a migráció kezelésében. Köszönöm szépen, Radev képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A példátlan migrációs válság az elmúlt években megmutatta, hogy egyetlen tagállam sem képes a maga körében megoldani ezt a problémát. Ezért van szükség koordinált, közös európai válaszra és szoros együttműködésre harmadik országokkal a probléma kezelésében. Mindemek mellett azt hiszem, az EU három főlépést kell megtegyen, hogy csökkentse a migrációs nyomást, amely ránk nehezül. Egyrészt különbséget kell tegyünk ami a gazdasági menekültek és az igazi menekültek között. Utóbbiak legális csatornákon tudnak, kell, hogy bejussanak az EU-ba, ugyanakkor egyetlen tagállamban sincs olyan jogi keret, amely révén illegálisan beléptethet személyeket az EU területére, akik illegálisan akarnak átjutni föld, szárazföldi határainkon. Nem lehet ugyanazt mondja, meg a, mindenkinek a, a háborús menekülteknek járó támogatást adni. Aztán a, a nem azokat az személyeket, akik nem maradhatnak a legális repülő területén, vissza kell juttatni a kibocsátó országba. Ennek megfelelően a kibocsátó országokkal megállapodásokat kell aláírni a, a visszavétel érdekében. Harmadsorban az Európai Unión kívüli hotspotok működése szerintem csökkentheti az Európai Unióra nehezedő nyomást, hiszen csak azok, akik nemzetközi védelemre joggal tarthatnak igényt, léphetnek be az Európai Unió területére, miután egy hotspotban megkapták ezt a jogosultságot. A menekült válság megoldása új intézkedéseket, új módszertant és megközelítést kíván az EU-tól. Az nemzetközi együttműködés megerősítése nagyon fontos eleme mindennek. Köszönöm szépen. Üdvözlöm ezt a közleményt és érthető, hogy meghatároztuk a prioritásokat, Törökországgal kellett tárgyalnunk, de azt hiszem, hogy más sérülékenyebb országokra is rá kell mutatnunk. Egy tagállam 80 milliót hozott, illetve ennyivel járult hozzá az 1,5 milliárdos trust fundhoz. Nagyon jól látjuk, hogy alapvetően új forrásokra van szükség különben egyre többet és többet adunk, viszont kevesebbet érünk el vele. A kötvények a olasz javaslatát alaposan fontolóra kellene venni. Ezek nem csak pénzügyi kötvények, hanem a szolidaritás kötő elemei Európa és a világ között. Aztán az éghajlatváltozás finanszírozására is ígéretet tettünk a COP21-ben, illetve a pénzügyi adó esetében is ígéretet tettünk. Itt új nemzetközi kihívásokkal kell szemben néznünk. Szerintem a harmadik országokkal való megállapodások, alkuk nem ízlésesek, hiszen itt emberéletekről van szó, mégis pontosan ezt tettük, vízum és kereskedelmi könnyítéseket ajánlottunk cserébe a migránsok megállításáért. Föl kell ismernünk, hogy a menekültek 86%-a nem éri el Európát, hogyha ezzel a pénzzel ezeknek a menekülteknek az életét segítjük, illetve azokat az országokat, ahonnan, ahonnan elindultak, akkor valóban támogatnunk kell ezt, a, ezt az eszközt. Az első olvasat abba a csapdába esik, hogy sajnos elméleti síkon marad, és politikai fellépést nem igazán tanúsít. Jobb lett volna, hogyha nagyobb hangsúlyt teszünk az Európai Unió diplomáciai szerepére a konfliktuskezelésben, illetve a nemzetközi jogok valós fenntartásában. Itt fontos, hogy a szavakat tettekké változtassuk. Üdvözlöm a főképviselőasszony kötelezettségvállalását, illetve Timmermans úr erőfeszítését támogatjuk őket. Köszönöm szépen, Howitt úr. Korvin Mike úrnak van egy ügyrendi javaslata, parancsoljon önni a szó. Uh, uh, Elnök úr, nem szeretnék uh, válaszolni egy olyan képviselő kérdésére, aki olyan hangon szólalt fel, ahogyan tette. Nem, ő nem egy kékkártyás kérdést szeretne intézni önhöz, hanem egy ügyrendi pontja lenne, parancsoljon. A beszédemben az angol szó, a szar angol szót használtam, de lengyelül a sambó szót használtam, ami nem ilyen durva kifejezés, inkább egyfajta szemét jelentése van, tehát nem a szar kifejezést használtam, hanem a szemét kifejezést anyanyelvemen.

Az Európai Unió politikai elitje túl gyenge ahhoz, hogy Európát eh, megvédje. Inkább fizetnek másoknak, más országoknak, hogy ők eh, távol tartsák tőlünk a migránsokat. Ez nem csak eh, álszent, hanem káros is, mert függőségbe kerülünk ezen országoktól. Holott a Macedon határ lezárása volt az, ami érezhetően csökkentette a menekültek számát, nem pedig ez a kétes megállapodás a Törökországgal. Ugyanígy meg kell értenünk azt, hogy ha Olaszország nem fogja védeni a határait, akkor Ausztria teszi ezt meg, és ez a Brennenhágonnál is érezhető lesz. Bizonyos elosztási mechanizmusok vagy szankciók a megoldást, megoldást jelentik-e segítenünk kell azoknak, akik rászorulnak a segítségre, de ott a helyszínen tegyük ezt meg. Az európai lakosság nagy többsége ellenzi a tömeges bevándorlást. Ha a jelenlegi politikai elit ezt nem érti meg, és nem képes megvédeni Európát, akkor az emberek a szélsőségesekre fognak voksolni, nem azért, mert maguk is szélsőségesek, hanem azért, mert a politikai elit csúfosan kudarcot vallott. Köszönöm. Έχετε μία μπλε κάρτα, κύριε Σούλικα, από τον κύριο Κώστα. Τη δέχεστε? Σούλικ úr, Kosta asszony szeretne önhöz intézni egy kékkártyás kérdést. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Ön azt említette, hogy Oroszország, Olaszországnak le kell zárni a határokat. Az önvéleménye szerint ez azt jelenti, hogy Olaszország azokat, akik a tengeren átjönnek, vissza kell dobnia a tengerre? hiszen gyakran olyan országokból jönnek a menekültek, ahol háborúdul háborús konfliktusok, gyerekek, nők, őket dobjuk vissza a tengerbe, vagy mire gondolt pontosan? Mm, fél perce van a válaszra, Szulik úr. Nem kell visszadobni őket a tengerbe, de lövést sem kell leadni, vissza kell vinni őket oda, ahonnan jöttek. És ott természetesen Európának hotspotokat vagy táborokat kell létrehoznia, ahogyan Líbiában is ezek léteznek. Líbiában is, Libanonban vannak egyébként ilyenek. Ez a megoldás. Nem pedig az, hogy mindenkit szétosszunk Európába, és aztán csomagként visszaküldjük őket. Ez így nem működik. Köszönöm, Telicska úr, egy percben a következő. Köszönöm, alelnök asszony. A Törökországok költött megállapodás voltak éppen ne rombolta az embercsempészek üzleti modelljét. Egy sok, ugyanakkor egy sokkal kockázatosabb és veszélyesebb halálos útvonalra tereltük át a, a migrációs államzást. Az öncsomagja lényegi fontosságú. Lehet persze részleteiből finomítani, ám a megfelelő módszertan tartalmazza. Semmi gondot nem látok abban, hogy összekapcsoljuk a fejlesztési támogatást, az együttműködési beruházást a menekült hullámok kezelésével. És semmi gond azzal sem, hogy a probléma gyökereit próbáljuk orvosolni. Persze Törökországban is máshol vannak emberi problémák, ezt nem tagadom, ezzel foglalkozni kell. Ám bár azt mondom, hogy ez a megfelelő módszertan, ám nem fog elég jól működni a rendszer, hogyha nincs szigorú, éling ö, politikánk, amely egyensúlyt biztosít. Az egyes, egy, egy egységet teremtő az Európai Unióban, egy egységes európai megoldás mellett, mert a mostani polarizáció ezzel orvosolható van az EU-n belül is. Köszönöm szépen. Bizott úr egy percben kap Köszönöm. Elnök úr. Elegünk van, hogy a bizottság üres ígéreteit hallgatjuk évek óta. Év, Olaszországban való legális útvonalak megnyitásáról beszélnek. Aki tagadja, azt meg fajgyűlölnek, vagy idegen idegengyűlölnek bélyegzik. A bizottság csak beszél, beszél, beszél, semmit sem tesz, sőt rosszabb, fejét a homokba dugja. A, a, a gazdasági bevándorlókat menekülteknek határozza meg, és voltak képpen üres ígéreteket teszünk ezeknek az embereknek, ezeknek a szerencsétleneknek. Renzi miniszterelnök politikája nevetséges, ugyanaz igaz a Junger terve. A tragikus valóság, amely az országban tapasztalható, az az, hogy hatalmas mennyiségű illegális migráns özönli el Olaszországot. Elég újságokból le kell zárni határokat, meg kell állítani a hullámot, meg kell védeni az Európai Unió országait. Köszönöm szépen, másfél percben Brock úr. Elnök úr, tisztelt alelnök asszony, tisztelt eh, kollégák! A különböző hozzászólások hallatán azt kell mondjam, hogy akik nem akarnak menekülteket, meg akarják akadályozni az összes olyan intézkedést, amely által feltartóztatható lenne a migráció. Pontosan ezt a képmutatást, ezt az álszentséget képviselik. Úgy gondolom, hogy a megállapodás Törökországgal egyfelől az emberkereskedelem elleni küzdelemből, küzdelmet segíti elő, és segíthetünk a Törökországban rekett menekülteknek. Ez működhet, nem lehet az embereket megragadni és visszaküldeni őket. Miért fogadnák őket vissza, hogyha nincs megállapodás ezekkel az országokkal? Azt is kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy most megpróbálják Afrikára irányítani a figyelmet, ahol sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen ott van egy fejlődésbeli probléma is. Ott is segíteni kell az embereknek, megfelelő emberi körülményeket kell teremteni a menekült táborokban, azért, hogy az emberek ott maradjanak a hazájukhoz közel, és ne legyenek kénytelenek az emberkereskedőkre bízni magukat. Ezek azt hiszem, hogy tisztességes pontok, viszont az önök javaslatai, hogyha az emberek ott vannak a tengerek, tengeren, az emberek ki kell ö, menekíteni őket a tengerből, keresztényként csak ezt tartom elfogadhatónak. Éppen ezért emberies módon kell ezt a kérdést kezelni, éppen ezért támogatom az önök javaslatát, és kérem, hogy ezt hajtsák is végre. Köszönöm, Brokk úr. Kékkártyák és kérdések hullámát indított el, de csak egyet engedélyezhetek. Úgyhogy az elsőt elfogadja, Brokk úr? Zulik és Telicska úr is kértek, de ők már beszéltek, ugye Krisztály úr kapja meg a kékkártyáskedés jogát. Parancsoljon! Stimată colegă, ați făcut referire în intervenția... Köszönöm szépen! A felszólalásában azon országokról beszélt, akik nem akarják befogadni a migránsokat. A kérdésem a következő. Johannis úr fellépéseire mit gondol? Először is nem azt mondtam, hogy nem országokról beszéltem, hanem kollégákról, akik eh, menekült ellenesek, ugyanakkor az intézkedéseket is eh, ellenzik. Másodszorban pedig, hogyha így elérjük azt, hogy kevesebb a menekült, akkor talán az áthelyezésről is könnyebben tudunk beszélni. És azt is meg kellene állapítanunk, hogy ha az okokat próbáljuk orvosolni azokban az országokban, ahol háborúdul, vagy ahol a fejlődést kell elősegítenünk, ez az a pont, amire összpontosítanunk kell nem szabad hagynunk, hogy az emberek elinduljanak a tengeren, vagy a tengerbe fulladjanak, vagy nekivágjanak Macedónián keresztül az útnak. Görögország, Olaszország, nagy európai kultúr, államok, ezeket nem szeretném európai menekült táborokká alakítani, ahol kerítések húzódnak végig, úgy, ahogyan az a hidegháborúban is volt. Köszönöm szépen, Brokkor. Most pedig Papadakis úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. Ami az áthelyezés sikerét illeti, ez nem az új intézkedésekben rejlik, hanem az, hogy megfelelően alkalmazzuk a meglévő intézkedéseket. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor ismét kudarcot vallunk, ugyanúgy, mint ahogy az egész relokációs program kudarcot vallott. Ez azt jelenti, hogy a megállapodásainkhoz kötnünk kell magunkat, tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a legális utakra, valamint együtt kell működnünk a harmadik országokkal. Megfelelő finanszírozást is biztosítanunk kell. Ezek a legfontosabb elemek, amelyeket az új paktumban ö, alkalmazni kell közös politikára van szükség, illetve a külső határok közös kezelését, közös védelmét is ki kell alakítani, az illegális tevékenységeknek pedig véget kell venni. Ez azonban nem jelent zárt határokat. Labia úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet alelnök asszony az ön erőfeszítéseiért. A probléma amelyet vizsgálunk, úgy tűnik megfelelő válaszokat kapott végre, észszerű beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy ezt szakpolitikákkal azokat az országokat célozzuk meg, ahonnan jönnek a migránsok, és ott tudjunk olyan fejlesztést elérni, amelyek végül is gátat vetnek e folyamatnak. Az afrikai lakosság hatalmas mértékben növekszik, úgyhogy a következő húsz évben hatalmas mértékű beáramlás várható. Úgyhogy most még van idő talán valamit tenni annak érdekében, hogy orvosoljuk a helyzetet, stabilizáljuk e társadalmakat. Lehet, hogy a félmillió nem elég, de kezdetnek talán nem rossz, aztán majd tehetünk többet. Szó esett a negatív és pozitív aspektusokról, a vegyes beruházásokról. Tudnunk kell, hogy pontosan mit teszünk ezekben az országokban, és az is látható, hogy vannak EU-s tagállamok, amelyek egyáltalán nem vesznek részt ebben a folyamatban, nem vállalják a rájuk eső részt. Még azok, amelyeket jobban fenyeget, a migráció többet tesznek. Holott mindannyian közösen kéne vállaljuk az erőfeszítésből ránk eső részt, talán szükség van negatív ösztönzőkre is. Annak érdekében, hogy mindenki egy húzzon, és egy tényleges, sikeres politikát hozzunk létre. Köszönöm. Kék kártyát kapott Funculika úrtól, elfogadja? Igen, nos akkor megkapja szót a 30 másodpercre Funculika képviselő. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A gazdasági, a társadalmi helyzetnek, helyzet miatt, illetve az afrikai polgárháborúk miatt Európa egyre inkább szembe kell, hogy nézzen a bevándorló hullámmal, az Afrikából érkezőkkel. Nem gondolja, hogy végül az Európai Uniónak egy hosszú távú stratégiát és politikát kell kialakítani, hogy megbirkózzon ezzel a kihívással, hiszen nem csak ugye, gyakorlati eszközökről van szó, hanem jelenleg, hanem hosszú távú stratégiát kell kialakítani. Tessék betartani a felszólási időt. Grazie, collega, per la domanda. La Via úr, is fél perce van. Köszönöm a kérdést. A stratégia nem egy rövid távú stratégia, itt beruházásokat tervezünk az afrikai országok számára. Minden bizonnyal ennek nem lesz, ez nem fog rövid idő alatt megtérülni. Egy programról beszéltünk, amely már több évre terjed ki, és több milliárdot tartalmaz, de nem bizonyal többet is kell majd még tennünk. Egyetértek, egy hosszú távú stratégiára szükségünk van rövid távon, azonban szintén intézkedéseket kell hoznunk, ehhez azonban más intézkedéseink vannak. Köszönöm, Rodríguez képviselő. Tisztelt alelnök, tisztelt képviselők, egyértelmű választás előtt állunk. Európa vagy védekező álláspontra helyezkedik, vagy pedig partnerséget dolgoz ki a szomszédos országokkal, hogy segítse a fejlődésüket, hogy jobban kezeljék a menekült kérdést, és támogassuk a menekülteket. Egyértelmű a választás. Ez persze egy nagyon nagy vállalkozás, amelynek alapja kell, hogy legyen a befektetés, de azt kell mondjam, hogy ez munkahelyeket is jelent, és sok új munkahelyet lehet teremteni a fiatalok számára is Európában, valamint a szomszédos országokban. Úgy gondolom, hogy ezeket az érveket, a munkahelyekkel kapcsolatos érveket kellene felhasználnia, hogy meggyőzze a tagállamokat, hogy több forrással ruházzák fel ezt a kezdeményezést, hiszen nagyobb hozzájárulásra van szükség a tagállamoktól. És engedje meg, hogy elmondjam azt is, hogy eddig a fiatalok ezt már nagyon jól megértették, ők osztják ezt a nézetet, több kezdeményezést tettek ebbe az irányba, és örömmel jelenthetem be, hogy a fiatal szervezetek hamarosan majd konkrét javaslatokkal is előállnak, amelyek majd pontosan ebbe az irányba mutatnak. Köszönöm, Rodríguez képviselő. Telicska úrnak van egy kékkártyás kérdése, de ő már felszólalt, úgyhogy nem adom meg a lehetőséget, mert önnek már volt felszólalás ideje, 10 perccel ezelőtt is beszélt, úgyhogy köszönöm a megértését. Rangel úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az első dolog, amit szerettem volna hangsúlyozni, és ami szerintem a legfontosabb, hogy örvendetes a bizottságnak ez a kezdeményezése vannak strukturális tényezők, amelyeket figyelembe kell vennünk. Két fronton kell dolgoznunk. Először is az életeket, emberéleteket kell megmentenünk, nem habozhatunk az összes rendelkezésünk álló forrást, fel kell használnunk ebből a célból, hiszen nagyon sok ember veszt életét nap mint nap a földközi tengeren. Ez tehát egy kötelezettség egy olyan szervezet részéről, mint az Európai Unió, illetve a tagállamok részéről is. Ugyanakkor van egy strukturális tényező is a közel-keleten, Jordániában vagy Libanonban ugye vannak elképzelések arról, hogy hogyan lehetne az együttműködést előmozdítani, és ott van Észak-Afrika is. Észak-Afrikát jól ismerjük, és a következő években nagyon sokan fognak onnan is jönni. Ez tehát nem csak egy konjunkturális válság. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Szaharától délre eső Afrikával foglalkozzunk. A javaslat a jó irányba halad. Szerintem az Európai Unió tagállamainak, ha valóban szeretnének menedéket nyújtani a menekülteknek, ugyanakkor irányítás alá vonni a javaslatot, irányítás alá vonni a válságot, akkor támogatniuk kell a bizottság javaslatát. Köszönöm, alelnök asszony, az erőfeszítéseket most nem különösebben könnyű ezt az álláspontot képviselni. Köszönöm szépen. Fájon képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Partneri megalapodásokat törekszünk megkötni afrikai államokkal. Afrikában nem tegnap óta vannak problémák, évek óta ö, bíráljuk egyes államok működését, ugyanakkor reméljük, hogy nem túl késő ezek a lépések. A szolidaritás gyengül a tagállamok között, az Afrika alap pedig nem kapott olyan támogatást, amelyet ígértünk. A migrációs válság nem csak európai probléma, globális megoldásokat kéne találni, és azok a konzekvenciák, amelyeket említett, és amely a mindenképpen sarkalni kell tagámat arra, hogy részvállaljanak a beruházásokban. Nem lehet az afrikai kontinensre tolni a terheket, és egyszerűen lezárni az európai határokat. Az sem megengedhető ugyanakkor, hogy európai pénzek nem megfelelő kezekbe kerüljenek. Szigorúan meg kell vizsgálni, hova kerülnek ezek a támogatások. Szükség van megfelelő partnereket találni az afrikai államokban akikkel össze együtt tudunk működni, és mindeközben a legális bevándorlási útvonalakat is meg kell határozni. A balkáni útvonal lezárása került. Fontos, hogy a földtengeren se halljanak meg az emberek, és fellépjünk az embercsempészek ellen. Tényre is, hogy a Görögországba érkezők csak Skype-on tudnak menekült ügyi kérelmet benyújtani sok esetben. Meg kell szervezni a benyújtás lehetőségeit, és stratégiai keretek közé helyezve a megoldásokat. Nem lehet meg, megállítani a, ezt a beállítás hullámát, anélkül, hogy afrikai államokkal gazdasági partnerséget építünk fel. Köszönöm. Fogta úr kékkártyás kérdést szeretne föltenni, de már felszólalt a mai vitában, ezért attól tartok, hogy Telicska úrhoz hasonlóan sajnos nem tudom most önnek megadni a szót. Látom, hogy nagy érdeklődés övezi ezt a mai vitát, de már eléggé későre jár az idő. Kirkosz úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. Látjuk a demográfiai növekedést eh, Afrikában, eh, mindemellett eh, szegénység és háborúk dúlnak. Ezért a következő kérdést kell felvetni. Több millió afrikai érkezhet Európába. Az Európai Bizottság kettős választ akar adni, egyrészt nemet mond, másrészt azonban egy új keretet, együttműködési keretet vázolt föl, amely erős ösztönzőket tartalmaz az afrikai országok, illetve a szomszédos országok számára. Hogyha meggyőznek bennünket arról, hogy ezzel a tervvel kapcsolatban el tudják kerülni a pénzek elpocsékolását, és valóban kiérdemlik a bizalmunkat, akkor ez a javaslat értékes lehet különben egy olyan mechanizmus áll föl, amely egész egyszerűen a hatalom, hatalmon levők kezébe csoportosítja át a pénzeket Afrikában. Köszönöm szépen. A hozzászólók listája. Lezártam. Schlein képviselő szó. Köszönöm, elnök úr. Egyetértek azzal, hogy mennyire fontos az afrikai beruházási terv, és hogy ez hasznos együttműködési programokat indíthat el. Ugyanakkor arra kell törekedjünk, hogy a harmadik országok kapacitásait is csak annak érdekében, hogy megakadályozzuk a szegénységből menekülők hullámait, amelyek felénk irányulnak. Van egy feltételeket meghatározó dokumentum, amely igazán bemutatja, hogy voltak éppen milyen hátterű együttműködése törekszünk holott egyenlőség alapján kéne ezekkel az országokkal tárgyalnunk, és a, ha a határőrizetre költjük a pénzt, az nem teremt munkahelyeket az afrikai fiatalok számára, nem kezeli a migrációt kiváltó alapokokat. A szavakból tehát cselekvéseket kell létrehozni. A felelősség kiszerződtetése határokon túlra nem lehet válasz azért sem, mert az európai kormányok nem igen találnak közös megoldást, úgy tűnik. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólók listáját lezártuk. Most kezdődik a spontán felszólalások köre. 17-en kértek szót, ennyien nem kaphatnak szót, erre nincs idő, öten kapnak szót egy-egy képviselő minden frakcióból. Először Kelly úr kapja meg tehát a szót. Köszönöm szépen. Elejétől fogva hallgattam a vitát, és rendkívül sok ellenmondást kever, kavaró témáról van szó, és a vita is tükrözte ezeket az ellenmondásokat. Ugyanakkor igazat kell adni a bizottságnak abban, hogy rendkívül nehéz kérdés fel kell megbirkózzon, és fontos a vezető szerepvállalása, holott és nagyon kevésé van jelen ez a vezető szerep. Afrikával az új partneri megállapodás észszerű lehet, a kereskedelmi és fejlesztés politikának lehet emeltyű hatása, és persze arra kell törekedni, hogy a legrászorulóbbak felé menjenek ezek a segítségek. Fontos az is, hogy a legális menekülteket fogadjuk az illegálisok helyett, és a hangsúly meg kell legyen a körül, hogy ez egy globális probléma. Ahogy a COP21-ben Európa ezt sem tudja önmagában megoldani. Vezető szerepet vállalhat, példaadó szerepet, ám hosszú távon globális megoldás az a szükség ahhoz, hogy a migrációs válságokat kezelni tudjuk. Köszönöm. Mit az asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Három éve beszélünk itt a migrációról, itt a parlamentben, és arról, hogy milyen problémákat vet föl. Célunk az, hogy megpróbáljuk a, a problémát a gyökerenél, gyökerénél orvosolni, és elkerüljük a kontrolláltan migrációs hullámokat. Nagy elégedettséggel követtem a biztos úr beszédét, illetve az általa fölvázolt segélyprogramokat. A magánszektor segítséget kaphat. Veramente conta beneficio a cittadini. Több milliárdot, több milliárdot folyósítunk tehát, és remélem, hogy ez valóban az állampolgárok érdekeit szolgálja, mert nem mondjuk meg a problémát. Köszönöm szépen. Zavacka képviselő. Köszönöm, elnök úr, bizottság. Az Európai Bizottság javaslata a legális migrációval kapcsolatban maga egy eh, nagy bukás, egy eh, kudarc volt. Elhangzott az, hogy mindenkit be lehet fogadni, azért mert eh, menekültek, holott a többségük nem az volt, hanem illegális menekült. Beszéltünk kvótáról, áthelyezésekről, ideiglenesről, állandóról, de mi történt? Semmi. Senkit sem helyeztek át. Aztán Erdogan diktátorral is eh, egy nagy eh, kudarc, eh, kudarcot követtek el, megállapodást kötöttek egy olyan emberrel, aki nap mint nap megsérti az emberi jogokat és a liberális demokráciát elnyomja. Egy nagy bukás volt az is, hogy váltságdíjként milliárdokat fizessenek egy ilyen embernek. Vannak, akik azt mondják, hogy mégis be tudunk fogadni mindenkit, az összes, migráció, az összes migráns, migráns, hát fogadják be őket otthon. a euh, Igen, itt vagyok. Nagyon érdekes volt ez a vita, de sajnos még kívánni valókat hagy maga után. Egyértelmű stratégiára, vízióra, jövőképre van szükség, és, és megfelelő fellépésre ezt nem látom, pedig valóban fel, fellépésre van szükség, egy megfelelő fejlesztési politikára, illetve át kell gondolnunk a fejlesztési politikánkat, hogy ez hatékony és eredményes legyen, mert most nem az másodszorban. Legális, migrációs, gazdasági migrációs útvonalakat kell létrehozni. Csak így vehetjük fel a harcot az illegális migráció ellen Például a vízumot biztosítunk olyan emberek számára, akik egy pár hónapon keresztül szeretnének dolgozni nálunk, aztán visszatérnek. Az illegális munkavállalók ellen azonban harcolni kell, de nagyon fontos, hogy a visszafogadás, a visszatérítés is hatékony legyen. Hogyha ezeket a, az irányvonalakat követjük, akkor remélhetőleg valóan megoldást találunk erre a problémára. Bounce. Hariszti képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Mogherini asszony, Timmermans úr, nem kételkedem abban, hogy jó szándékok vezérlik önöket, de ez a retorika is egy kicsit késve jön. Pitella úr nagyon elegánsan fogalmazott, de én nem hiszem, hogy rövidlátásról volna szó a tagállamok részéről. Ők nagyon is jól tudják, már hosszú ideje, hogy a menekültek az afrikai útvonalon is éhen halnak. És azt is tudjuk, hogy egy fenntartható és integrált fejlődés méltányos és igazságos és szükséges Afrika számára. Ezt jó ideje tudják, de semmit sem tettek, vagy pontosabban nagyon is sokat tettek Szeretném tehát tudni, hogy milyen biztosítékai vannak az Európai Bizottságnak, hogyan fogják elérni, hogy a tagállamok megváltoztassák a külpolitikájukat, gazdasági, kulturális, katonai politikájukat, mert enélkül nem lesz semmilyen terv, sem stratégiai partnerség, se semmi. Köszönöm. Ezzel végére jártunk a spontán felszólalásoknak, és Mogherini asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Meghallgattam a megjegyzéseket, a hozzászólásokat, és őszinte leszek. Kételkedtünk abban, hogy a, a javaslat pontos elolvasása hasznos lehet. Most itt a ma délután folyamán jó pár dolog fölmerült. Ferhofstadt, kár, hogy már elment, Föltette a kérdést, hogy, hogy ez a törökországi megállapodás alkalmazását jelenti ez, de két dolog teljesen különböző, eltér egymástól. Törökország esetében szíriai menekültekről van szó, remélhetőleg átmeneti helyzet ez. Menekült, menekült kérelmeket látunk. Egy konkrét nemzetközi jogi keretbe lehet ezeket a menekülteket helyezni, és megpróbálunk azonnali és az általam nem kedvelt szóval élve sürgősségi módozatban kell működnünk. Most azonban a jelenlegi paktum teljesen másról szól. Afrikával közös érdeklődési területeket osztunk, és a partnerség keretében kívánunk eljárni. Vannak, akik föltették a kérdést, hogy a afrikai partnereink mit szólnak ehhez. Nos, helyeslék. Tegnap New Yorkban voltam a biztonsági tanácsülésen, és a, az afrikai országok, a latin-amerikai országok mind-mind azt mondták, hogy ez a helyes út. Hiszen végül végül is nem csak a fejlesztési beruházásokról van szó, amely egyébként a helyes, helyeslendő út, és büszke vagyok arra, hogy az Európai Unió az első számú donor a világon. Az adatokat is megoszthatom önökkel. A fejlesztési támogatás több mint felét mi nyújtjuk, 608 milliárd eurót 2015-ben, és ez a továbbiakban is így lesz erre pedig nagyon is büszke vagyok, hiszen ez a helyes lépés. De itt más dologról is szó van. Kérem, látogassanak el Etiópiába. Beszélnek azokkal a nőkkel, akik az öböl térségéből visszatértek önként azért, mert rabszolgákká váltak. Az ILO projektjét támogatjuk a, annak érdekében, hogy ezeket az embereket újra integráljuk a közösségekbe. Meghallgassuk őket, hallgassák meg önök is, és utána mondják azt, hogy a, a fejük fölött kötünk üzleteket, nem az életüket és a jogaikat védjük. Vagy beszélnek a, a fiatal nigériai lányokkal, akik ö, szexuális rabszolgákká válnak Európában, és aztán mondják azt, hogy a Nigériával köttendő alkú nem arról szól, hogy őket megvédjük, az ő életüket megvédjük. Az élet megvédése nem csak arról szól, hogy ö, nem, nem pusztulnak bele a tengerbe, hanem az, hogy valóban megvédjük őket megvédjük az életüket, hallgassuk meg a lampadúzai túlélők történeteit. Vagy hogyha nem tudnak oda ellátogatni, akkor nézzék meg a című filmet, amelyet Brüsszelben az Európai Parlamentben is bemutattak. Lássák, értsék meg, hogy ezek az emberek az útjuk elejétől fogva rabszolgasorba kerültek, börtönbe kerültek, miután átkeltek a sivatagon, és aztán bezárták őket azokba a hajókba, csónakokba, amelyek végül elsüllyednek. Fel kell vállalnunk a felelősségünket, és az afrikai partnereinknek is felelőssége az, hogy megvédjük ezeket az embereket, megmentsük az életüket. Ezt a nemzetközi ügynökségekkel együtt tesszük, a UNHCR-ral és az IOM-mel, tehát miről is beszélünk? Munkahelyteremtésről? Igen. Az afrikai nők, az afrikai fiatalok számára látogassanak el Adabeszbe. A turizmusból élt ez a város, mielőtt a biztonsági kérdések ezt ellehetetlenítették munkahelyi lehetőségeket kell biztosítani, amelyek nem kapcsolódnak a bűnszervezetekhez. Foglalkozunk az oktatással, a szociális fejlesztéssel, az emberi joggal, az emberek védelmével. Erről beszélünk. Elég ez? Elegendő? Nem. De hogyha nem kezdünk hozzá soha, akkor tíz év múlva a utánunk következők ugyanezt a problémát kapják, ugyanezzel kell szembenézniük. Lehet, hogy ma jobb helyzetben lennék, és jobb lenne Európa, illetve Afrika helyzete, hogyha már tíz évvel ezelőtt elkezdtük volna ezt a folyamatot. Valahol el kell indulnunk. Ez a javaslat nem fogja 24 órán belül megváltoztatni a helyzetet, de egyetlen politika sem teheti ezt meg. Nem szabad illúziókba ringatni az embereket, azonban vannak jó lépések, amelyeket már most megtehetünk, partnerségi viszony keretében, és ezek változást hozhatnak. Tehát ezt javasoljuk. Ez pedig kéz a kézben jár a legális migrációs csatornák megnyitásával. Ez nem a közvetlen felelősségi köröm ugyan, és ezen kívül nagyon fontos, hogy a tagállamok koherensen lépjenek fel, illetve más szereplők is a világban, Ázsiától, Latin Amerikáig, Észak-Amerikától kezdve az nemzetközi szervezeteikig, illetve az afrikai partnerekig, hiszen Afrikát egyetlen egy dolog változtathatja, változtathatja meg, az pedig nem a mi migrációs kompaktunk, hanem az afrikai vezető szerep. És itt higgyék el, nagyon is konkrétan fogalmazunk, hiszen semmi más módja nincs annak, hogy az afrikai társadalmat megváltoztassuk. Igen, szükség van a beruházásra, de a beruházások mellett meg kell teremteni azokat a körülményeket, amelyeket ezt életképessé teszik. Jogállamiságra van szükség, illetve hogy a megfelelő közlekedési csatornák létrehozására, hiszen most két afrikai ország között úgy ér el az ember az egyikből a másikba, hogy közben Európában száll át. Tehát beruházásokra van szükség, amelyek jók a beruházók, a befektetők számára, de az afrikai nép számára is, az afrikai országok népei számára. Tehát mindenki számára pozitív ez a kompakt. Aztán azt látjuk, hogy a keleti térségben csökken az áramlat, a migráns áramlat, és növekszik a földközi tenger térségében, ugye ezt hallottuk. Nézzük meg a számokat. Két teljesen különböző útvonalról van szó, amely között nincsen kapcsolat, legalábbis eddig tavaly. Líbiából Szicíliába a szíriaiak érkeztek. Ma nem ez a helyzet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Afrika fiatal, szegény, és az éghajlatváltozás drámai következményeivel kell, hogy szembenézzen. Ez történik akkor, hogyha nem alakítunk ki hosszú távú stratégiát a jelenlegi helyzet megváltoztatására. A kompakt pedig ezt szolgálja. Köszönöm szépen. Biztos fő, biztos úr. Ön kapja meg a szót, Timmerman alelnök úr parancsolja. Köszönöm. Néhány megjegyzés kiegészítve azt, amit Margarini főképviselő asszony mint elmondott. Meg vagyok győződve arról, hogy az egyetlen módja annak, hogy fenntartsuk a humánus menekült politikánkat, amely a leglényegibb emberi értékeken alapul, az az, hogyha világos különbséget teszünk azok között, az emberek között, akik nemzetközi védelmet érdemelnek, és azok között, akik Európába azért jönnek, mert itt gazdasági lehetőséget látnak. Túl gyakran, és ma is elhangzott, túl gyakran halljuk azt, hogy az emberek úgy tesznek, mintha minden Európa határaira, partjaira érkező ember gazdasági migráns volna. Éppen ma is mondta egy képviselő ezt. Ez megetősen olcsó módja annak, hogy megszabaduljunk morális és jogi felelősségünkről azokkal szemben, akik nemzetközi védelemre szorulnak. De volt rá lehetőség, mert máig nem voltunk elég jók abban, hogy distinkciót húzzunk a két csoport között. A nemzetközi védelmet kapó és a gazdasági migránsok között. Azért, mert túl hosszú éveken át Görögország és Olaszország magára maradt a problémával, ott újra és újra és újra kérték az európai választ és megoldást. Egyetlen választ kaptak az európai tagállamoktól az, hogy nem a mi gondunk a tiétek, oldjatok meg ti. Úgyhogy most végre közösen kell megoldjuk ezt, és ennek egyetlen fenntartató módja az, hogyha európai keretek között adunk választ. Csak akkor tudunk pán-európai támogatást kapni egy humánus menekült politikai megoldáshoz, hogyha a gazdasági migráció ügyét fenntartható módon külön választjuk a probléma többi részéről. Az afrikai országokkal kötött csomag megállapodás ennek egy eleme. Ezért hiszek szenvedélyesen ebben a megoldásban. Senkit sem hallottam bírálni ezt úgy, hogy jobb megoldást ajánlott volna. Ha van jobb megoldás, mondják. De hogy azt mondjuk simán, hogy mindenki jön csak be Európába, hát a biztos módja annak, hogy megöljük saját humanitárius politikánk lehetőségét, és a tényleges menekültek befogadásának lehetőségét. És a legjobb módja annak, hogy a populistáknak megadjuk a teret, hogy azt mondhassák mindenki, aki Európa határoz érkezik, csak gazdasági lehetőséget akarja kiaknázni. Mondják ezt el egy olyan családnak, aki Rakkából menekül, vagy Aleppóból menekül aki a bombázások elől menekül. Mondják, nekik, mondják a szemükbe, hogy ők gazdasági lehetőséget keresnek. Botrányos ez így. Ezért gondoljuk úgy, hogy egy átfogó, hosszú távú, migrációs és menekült politika körében képesek legyünk arra is, hogy bemutassuk, hogy visszatérítjük a kibocsátó országba azokat az embereket, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre. És még ennél is fontosabb az, hogy lehetőséget teremtsünk afrikai országokban arra, hogy a gazdasági növekedés gyümölcsei ne az elitek zsebében tűnjenek el, hanem eljussanak azokhoz a fiatalokhoz, akik életüket elkezdhetik saját hazájukban. Erre van tehát szükség. És persze, ez önmagában nem áll meg, szükség van a tagállamok hozzájárulására. A legnagyobb gond itt az, nem csak a pénz hiánya, hanem a világos irány hiánya, a koordinált erőfeszítések, a 28 tagállam egy irányba való célkitűzésének meghatározásának hiánya. Halott egy mederben kell vigyük ezeket a dolgokat, ahelyett, hogy külön-külön, sokszor posztkoloniális meglátások alapján próbálnánk itt ott segíteni. Tegyük rendbe a dolgokat, és szervezzük össze. És végül, elnök úr. Sose feledkezzünk meg arról, hogy emberi lényekről beszélünk itt. Nem csak számokról, vagy tárgyakról, hanem emberekről, akiknek álmaik vannak, mint önöknek, meg nekem, akik jobb életet akarnak a gyerekeiknek. By the rich part of the world. Akik nem akarják, hogy félredobják őket. Múlt héten Svédországban volt egy olyan kiváló tapasztalatom, amelyről beszeretnék számolni. Egy olyan országról beszélünk, Svédország, amely 160 ezernél is több menekültet fogadott be, egy főre jut, számolva többet, mint bárki. Úgy tűnik lassan képesek megszervezni mindezt, és a svéd társadalom, mint hogyha átlépne arra, hogy közösen vigye sikerré mindezt. A vállalatok hatalmas támogatást adnak, az iskolák befogadnak embereket, az önkormányzatok befogadnak új állampolgárokat. És remélem jövő héten látjuk majd azt is, hogy az európai bajnokság során Zlatan Ibrahimovic, aki az egyik svéd fotballsztár, olyan emberek gyermeke, akik 20 éve a balkáni háborúból menekültek, és most büszke svédként játszik a svéd csapatban, és Svédország is büszke rá. Meglátjuk, hány Zlatan játszik majd a svéd csapatban 20 év múlva. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Timmermans úr és Mogherini asszony.